Okay, colleagues, let's, let's start. Although... Kezdjünk, kedves kollégák, bár csak korlátozott számban vannak itt képviselőink. Viszont webstreamelve lesz ez az ülés. A mai napon két részre osztjuk az ülésünket, az első ülésszakaszt az EU intézmények IT biztonságának szenteljük, a második pedig a parlament által a hírszerzési szolgálatokra kiterjesztett ellenőrzésről lesz szó, vagyis hírszerzés nemzeti szinten a tömeges megfigyelés fényében. Hogyha nincs megjegyzés, akkor elfogadjuk a napi rendet. Négy szakértőnk van, rögtön el is kezdjük az ülésünket, és először Ronald Prince úr előadását hallgatjuk meg, aki a Fox IT igazgatója és megalapítója. Ennek a cégnek a feladata, hogy részt vegyen az európai incidensek, behatolások felfedésében és megelőzésében. Már volt egy eset, a belgakom eset. A testület az összes, tehát a második előadónk Freddy Dözör úr, aki az EU intézmények sürgősségi gyorsreagálási tímjének vezetője, aki az IT-biztonságért felelős az összes EU intézmény és ügynökség fényében. A következő előadónk pedig az információs és technológiai szolgáltatások igazgatója, Vilella úr, az utolsó hozzászólán pedig Campaglione úr, aki az EU LISA biztonsági tisztségviselője, ez egy új ügynökség, és nagyléptékű IT rendszerekkel foglalkozik. Nagyon sok személyes adatokat tartalmaznak a VSIS, Eurodák rendszerek, és ezeket biztonságosan kell tárolni. Maximum 10 percre adom meg az előadóknak a szót, azután pedig a hallgatóság kérdéseket tehet fel, és önök reagálhatnak. Prince úri a szó. Köszönöm, hogy meghívtak. Előkészültem arra, hogy önöknek előadást tartsak, az egyik ügy volt a belga, koma, a koma kapcsolatos incidens, ezről már hallottunk, de most nem fogok a részletekbe bocsátkozni. A lényeg az, hogy az ügyfeleim úgyis utána néznek annak, hogy mire érdekesek. Néhány általános megállapítást szeretnék önökkel megosztani. Több alkalommal részt vettünk kímkedési ügyek nyomozásában, és hogyha ezt megnézzük, lebontjuk, hogy mit tehet a, az ügyfél, és hogyan tudjuk felfedni, hogyan tudunk reagálni ezekre az ügyekre. Erről szeretnék néhány szót szólni. Először is a reagálás. Ha úgy gondoljuk, hogy adathalászat történik, akkor a tímet odavisszük, és DPI technológiát telepítünk azért, hogy megnézzük, mi is folyik. Azután egy igen drága vizsgálat indul, nagyon sok erőforrásra van szükség ahhoz, hogy megnézzük, hogy egy hálózaton belül mi folyik. Mit tapasztalunk itt? Az ügyfelünknek, az ügyfeleknek más és más számít, kormányok vagy ügyfelek általában csak meg akarják tisztítatni a hálózatot, és ezt mi elvégezzük. De mint látják, nagyon sok kérdés van, amelyre nem lehet válaszolni, mert sokszor a megrendelőnek nem áll szándékában az, hogy kinyomozza, hogy milyen esetről is van szó. Tehát ezt a munkát nem végezzük el, vagyis csak arról van szó, hogy ki tette, ki végezte el, vagy ki van mögötte a behatolásnak, milyen mértékű, stb. De hogyha ezt átfogva nézzük, akkor sajnálatos, hogy az egyéb kérdésekre nem tudunk válaszolni. A másik pedig a felfedés. Nagyon sok szervezet szeretné tudni, hogy mi folyik a hálózatban. A hekerek nagyon sok mindenre képesek, és éppen ezért egy felfedésre szolgáló rendszert lehet telepíteni. Általában magát a vizsgálatot a megrendelő végzi. Mi annyit mondunk, hogy mi ezt ellenőriztük, és többről nincs szó. De sokszor a hírszerző ügynökségek több száz milliót költenek tevékenységünkre. Egyrészt meg kell előzni azt, hogy történjen valami, de a másik oldalon pedig mert hát nem történik sok dolog. Vannak olyan szervezetek, amelyek speciális sajátos ügyekről nem tudnak sok mindent. Vannak itt különböző veszélyindikátorok, és kiadnak sajtó közleményeket, hiszen meg akarnak győződni arról, hogy nem fertőzöttek. És ezt az én cégem segítségével elvégezhetik. A másik a prevenció, a megelőzés. Nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik biztonságos hálózatot szeretnének birtokolni, ehhez megfelelő telepítés történik, megfelelő eszközök telepítése, vannak különböző hálózatok, gridek, átfogó rendszerek el is adjuk mi ezeket az eszközöket, de nem Európában, hanem Európán kívül, mert eh, lehet, hogy itt eh, egy kicsit naívak, és azt gondolják, hogy ez nem fogja Európát eh, érinteni ez a fajta tevékenység. Sok cég akar befektetni és ebbe, és biztonságosabban akar működni, de van egy nagy kérdés, megfelelő embereket kell felvenni, és a megfelelő berendezést kell megvásárolni. Egyik oka ennek az, hogy az európai tenderezési rendszer itt nem segít, mert általában a legolcsóbb megoldást választják, amely alapértelmezésénél fogva nem mindig a legjobb. Megvalósíthatósági tanulmányokat is végeztünk a biztonsági iparágról, a különböző kódolási berendezésekről, minden egyes országnak van helyi ipara erre vonatkozóan, és a projekteket úgy dolgozzák ki, hogy például a helyi önkormányzatok meg tudják tartani a saját titkos információikat. Azután vannak már bevált termékek, amelyeket az EU top secret és bizalmas, tehát igen, bizalmas és titkos adatait védeni tudják, de ezek a berendezések nagyon költségesek, és önök biztos, mint parlamenti képviselők nem is alkalmaznák éppen emiatt ezeket, pedig ezek a rendszerek igen biztonságosak. A másik kérdés, hogy mennyire kell odafigyelni, és mennyire akar az ember beruházni, befektetni, hogyha meg akarja akadályozni a kémkedést. Köszönöm szépen. Következő. Dezőz úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak. nézzük meg, hogy mi is a mandátumunk, mit teszünk pontosan. Ez fontos annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy milyen felelősségi körök is vannak. Nos, ami az intézményi felosztást, illetve az ügynökségeket illeti, hát van egy task force, amely abban segíti az, intéz, az intézményeket, hogy jobban ö, tudják kezelni ezeket a kérdéseket. 15-en vagyunk, és még ö, hozzánk tartozik egy tanácsadó testület, amely szakemberekből áll, az Európai Bizottságon belül és dolgozunk, és egy, inté, egy intézményközi felügyeletet kaptunk. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács, e-, a Eurojust, a Europol, a LISA és még számos egyéb európai intézmény a saját hálózatát működteti, és biztosítja azt, hogy minden jól működik. Azonban mi további segítséget nyújtunk, hogy a problémákat hamarabb fel tudjuk deríteni, és minél hamarabb tudjuk megoldani a problémákat. Nemzetközi és intézményközi szinten a legjobb partnerekkel dolgozunk együtt, és az intézmények közötti együttműködést is elősegítjük. Tehát ez a mi hozzáadott értékünk, minden szakemberrel együttműködünk a különböző intézményekben ezen célok erése érdekében. Az európai intézmények, illetve ügynökségek igen magas kockázatot rejtenek magukba a kiberbűnözés szempontjából, hiszen itt politikai, gazdasági információk és politikai elégedetlenségnek való hangadás, illetve különböző mozgalmak részéről is célponttá válhatnak az Európai Uniós intézmények. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés, segítünk az intézményekben annak, az intézményeknek abban, hogy ne legyenek problémák a jövőben. Ezen felül a már megtörtént incidensekből megpróbálunk tanulni, hogy beépítsük a védőmechanizmusokat. Az intézmények maguk is tehetnek lépéseket, amennyiben támadás éri őket, és különböző tagállamokban nagyon sok szálon együttműködünk az érintett hatóságokkal, illetve szakértőkkel. ...650 felhívás volt tavaly, azzal kapcsolatban, ami már megtörtént, eltűnt adatok, érzékeny rendszerek, és így tovább. Tehát ez, az, ez a az információ segít bennünket abban, hogy kiderítsük, hogy mi is a probléma, hol vannak a gyenge pontok. És ugyanakkor a kiberbűnözés ellen is ilyen módon tudjuk felvenni a harcot. Amennyiben problémák adódnak, hozzánk segítségért lehet fordulni, és mi az információt a nagyobb intézményekből átcsatornázzuk a kisebb intézményekhez, illetve a szakértők tanácsait is segítjük cirkulálni, de külső szakértőkkel is dolgozunk. Tavaly tíz olyan eset volt, amelyben nagyobb mértékű problémát jelentettek. Azt szerettem volna elmondani, hogy a CERT EU továbbra is egy nagyon fiatal szervezet, de mégis hozzáadott értéket képvisel a tagállamok felé, ez pedig azt jelenti, hogy korreláljuk és kombináljuk az intézményektől kapott információkat azokkal az információkkal, amelyeket a privát szférából a legjobb szakemberektől tudjuk megkapni. Ez azt is mutatja, hogy az intézmények szeretnék segíteni, illetve tovább javítani a védelmi szintjüket. Köszönöm szépen. Köszönöm Dezőre úr. Most Virella úr következik a DJ iTech-től, az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni. Köszönöm, hogy meghívtak, és főként azt köszönöm, hogy harmadikként szólalhatok föl. Dözör úr után. Az Európai Parlament saját tevékenységét nagyon sok más területen is, de ezen a területen fő, főképpen az együttműködésre helyezi intézményközi szinten. Ez rendkívül fontos elem számunkra, április óta a parlament az informatikai intézményközi együttműködést elnököli, és ebben a kontextusban a parlament egy projektet indított be, egy szankciórendszert akarunk bevezetni a szert által javasoltakhoz képest még tovább, tehát messzebbre szeretnénk eljutni. Olyan megoldásokat keresünk, amelyek nem mindennapiak, és fel akarunk építeni olyan struktúrákat, amelyekkel jobban lehet védeni az európai intézményeket. Ezen javaslatokkal kapcsolatban a DG ITEC az intézményközi bizottsághoz eljuttatta, az Európai Parlament vonatkozó júliusban elfogadott állásfoglalásának értelmében. Itt kettő állásfoglalásról van szó, amely a cyber security-re, tehát az internetes vagy informatikai biztonságra vonatkozik, és ezekben is az áll, hogy intézményközi szinten erősíteni kell az együttműködést, illetve az a gondolat is szerepel itt, hogy egy közös cloudot, egy közös felhőt hozzunk létre. A Digi iTech teljes mértékben egyetért a parlament álláspontjával, működési szinten is, és ezért be elindította azt a gondolatot, hogy egy együttműködést kell megkezdeni formális szinten is ezen bizottság keretén belül. Ezen kívül, miután az intézményközi bizottság, informatikai bizottság elnökeként is dolgozom, ezért a fő célom az az, hogy várjuk a vizsgálatok eredményeit. Mi derül ki ezekből a vizsgálatokból? Ugyanis úgy gondolom, hogy mindazok az intézkedések, amelyek majd a jelentésben szerepelnek a munka végén, azokat fel lehet majd használni az intézmény közi informatikai bizottság munkájában is. Mit jelent ez konkrétan az informatikai biztonság erősítése szempontjából az Európai Parlamenten belül? Azt mondhatom, ahogyan azt már Dözör úr is elmondta, hogy senki sem garantálhat egy 100%-os IT biztonságot, ez teljesen nyilvánvaló, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy azért a DJ ITEC a parlamenten belül igen magas szintet képvisel, a biztonság megteremtése szempontjából. Ez megfelel azoknak a standard kritériumoknak, amelyeket nemzetközi szinten kívánunk elérni. Ez azt jelenti, hogy amit teszünk, az megfelel a nemzetközi standardeknek. Ezzel együtt el kell mondani azt is, nem akarok egyébként túlozni, de, de azért büszke is vagyok, hogy sikerült vissza elhárítani az elmúlt évek során néhány nagyobb támadást. De ezen kívül még azt is mondhatjuk, hogy standard szempontból is elégedettek lehetünk, de ennél azért nem menjünk tovább, pontosan ezen indoknál fogva, ahogyan Dözör úr is elmondta, az Európai Parlament nagyon sokat dolgozik a szert EU-val. Ez egy hatalmas kihívás, állandó kihívást jelent, és részt veszünk mindenféle szemináriumon annak érdekében, hogy az informatikai ismereteinket tovább javítsuk, illetve napra készen tudjuk tartani. A DJI Tech képes arra, hogy felfogja, hogy mik azok a problémák, mely, milyen típusú cyber támadásokkal kell számolnunk, és amennyiben ilyen támadás bekövetkezik, akkor képesek legyünk arra, hogy reagáljunk minél hamarabb, még akkor is, hogyha természetesen néha nehéz a helyzet, hogy nyilvánvalóan elég nagy a szabadságunk abban, hogy hogyan is állítjuk le ezeket a támadásokat. A múlt héten csütörtökön a DJI Tech egy javaslat talált elő. Ebben két dolog szerepelt, és most már meg is kezdtük a munkát ebben az értelemben. Egyrészt felülvizsgáljuk a meglévő szabályokat ezen a területen, de főként arra van szükség, hogy új szabályokat fogadjunk el a joghézag területeire. Ugyanis annak érdekében, hogy jogos, jogszerűen járjunk el az informatikai biztonság megteremtése szempontjából, olyan jogalapra van szükségünk, amely megállja a helyét, és, amelynek, és amelyre hivatkozva meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket. Nagyon jól ismerik a helyzetet a tisztelt parlamenti képviselők is. A, az IT biztonság egy teljes integrációt kíván, a, kíván meg egyfajta globális biztonsági politika szempontjából. Tehát a az informatikai biztonságot nem lehet külön kezelni, ezt az általános biztonsági fogalom részeként kell kezelni. Ezen felül a DJI Tech készen áll arra, hogy bizonyos projekteket autonóm módon megvalósítson, de ahogyan a nagy adminisztratív struktúrák nagy része a világon mi egyedül nem tudjuk az infrastruktúrákat létrehozni. Informatikai infrastruktúrákra gondolok. Úgyhogy mindez a technológia világából a leginkább specializált cégek részvételével valósul meg, és a pénzügyi nagy intézkedések figyelembevételével. Tehát ennyit a DJ Tech munkájáról, és természetesen készen állok arra, hogy az önök által felvetett kérdéseket megválaszoljam, annyiben ez szükséges. És végül, elnök asszony és jelentéstevő urak, egy dolgot hangsúlyoznék még. A DJ Tech alapvetően az együttműködést nem intézményközi szinten képzeli el, és ezt szeretné tovább mélyíteni. Elnök, köszönöm Vilella úr. Tudom, hogy önök igen nagy biztonsággal kezelik az ön ö, jegyzeteit, hiszen ezek kézzel írott jegyzetek. Most utolsó felszólalunk Zampoglione úr. Az EU-lízától. So I'm not in charge of the... Ah, there no, it uh, is. There it okay. is. So, uh, thank you. Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. I'm Mr. Luca Zampaglione. Is... Köszönöm a szót, Lukács Zampaglione vagyok, és az nem olyan rég megalapított eu Liza ügynökség biztonsági tisztviselője vagyok, valamint adatvédelmi tisztviselő. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívták a mi ügynökségünket erre a mai eseményre, és hogy beszélhetünk az európai intézmények IT biztonságáról. Először is nézzük meg, hogy mivel is foglalkozik a mi ügynökségünk, utána egy rövid leírást adnék a három IT rendszerről, amit működtetünk, utána pedig megemlíteném majd azt a biztonsági modellt, amely a mi ügynökségünkre vonatkozik. Ezek után pedig megkísérlem majd azt, hogy néhány ajánlásban összefoglalja mindazt, hogy a mi véleményünk szerint az európai intézmények hogyan tudnák javítani jelenlegi IT biztonsági szintjüket. Az eu lisz a 1077 per 2001-es rendelet alapján hozták létre. Ez tulajdonképpen egy olyan menedzsment jellegű hatóság, amely az IT rendszereket működteti, a SIS-2-t, a VIST, illetve az Eurodacot. Tehát ez a három rendszer tartozik hozzánk az ügynökségünk az operatív menedzsmentért és a központi rendszerek biztonságáért felelős, valamint a kommunikációs rendszerekért. Ezek a kommunikációs rendszerek azok a rendszerek, amelyek a központi rendszert a tagállami rendszerekkel összekötik. Ez tehát a kommunikációs rendszer. És akkor most néhány adatot szeretnék elmondani. A SIS-2, tehát a Schengen Információs Rendszer 2, 30 Schengeni országhoz kapcsolódik, ezen kívül a Eurojusthoz és nem sokára a Europolhoz is. Ezen kívül több igazságügyi hatóság nemzeti rendszerével is. A VISZ 29 országot foglal magába, és általában a belügyminisztériumi rendszerekhez csatlakozik, és a központi rendszer közvetlenül elér több más világrégiót is, jelenleg Afrikát és a közel-keletet, de meg lesznek ezek a kapcsolatok nem sokára Dél-Amerikával és Oroszországgal is. Az Eurodac rendszer 32 EU-s országot tömörít, és ez általában a migrációs hivatalokkal áll kapcsolatban. Tehát nagyon komoly összefüggések láthatóak a három rendszer között, de nem csak e között a három rendszer között, hanem a világ más tájai és más hatóságai intézményei között. Beszéltünk a kommunikációs rendszerről, ami tulajdonképpen nem egy rendszer, hanem egy olyan biztonságos átadási vektor, amely tulajdonképpen a három rendszer legkisebb közös többszörösének tekinthető. Tulajdonképpen ez egy olyan kábel, ez egy olyan csatorna, amelyen keresztül biztonságosan információt lehet eljuttatni az egyik pontból a másikba. Az EU-LISA egyszerű hierarchián alapul. Megvannak az EU-s rendeletek, tehát megvan egy jogalap, feketén-fehéren lefektetve, ez tehát a biztonsági célkitűzések között található meg a mi célkitűzésünk. Minden egyes IT rendszer esetén le kellett fektetni, hogy melyek a specifikus biztonsági követelmények, amelyeknek meg kell, hogy feleljen az adott rendszer. Tehát a jogalap egyértelmű, ez a motorja az egész munkánknak, tehát a alapvető célkitűzés a biztonság megtartása. Aztán a hierarchiában a jogalap után vagy a jogalap alatt a biztonsági tervek szerepelnek, és az ezzel kapcsolatos politikák és eljárások. Annak érdekében, hogy teljes legyen ez a hierarchia, és ez megfelelőképpen működjön, ugye ezt megfelelő eljárásoknak kell kísérniük. Az EULISA kifejleszt egy megfelelő kockázatkezelési keretet is, hiszen ezekre a kockázatokra oda kell figyelnünk. Ezt a DG Itekes kolléga is elmondta. Információbiztonsági normákat is alkalmazunk ezen kívül, és megvannak a megfelelő irányvonalaink és ajánlásaink is a megfelelő biztonság elérésére. Nézzük akkor most a biztonsági modellt, ezt egy kicsit technikai szempontból fogom bemutatni. Először is vannak alapelvek, amelyek minden esetben működnek. Itt van ez a három központi rendszer, ezeket technikailag úgy hoztuk létre, hogy ezek nincsenek az internethez kapcsolni, nincsenek az internethez kapcsolva, és csak ellenőrzött nemzeti interfészeken keresztül az engedélyezett intézmények férhetnek ehhez hozzá. Tehát a tagállamokkal való kapcsolattartás ilyen szigorú keretek között zajlik. Az elnökség felelős a biztonságért, egészen a központi rendszertől kiindulva, egészen a tagállami kapcsolódási pontokig. Van tehát egy központi rendszer, és vannak a nemzeti rendszerek, és a központi rendszerért mi felelünk, a tagállami rész biztonságáért viszont a tagállamok a felelősek. Ahogy itt látható a három kis alpontból, látható itt, hogy mik a legfontosabb jó gyakorlatok, és mik azok a nemzetközi normák, amelyeket alkalmaznunk kell, illetve mik azok a normák, amelyeket alkalmaznunk kell a jogalap alapján. És akkor most nézzük a biztonsági modellt, ez már az utolsó szlájdunk lesz. Természetesen az a cél, hogy az IT rendszereket az európai intézményeken belül minél biztonságosabbá tegyük, és nézzük, hogy mit kell tennünk, vagy mit tehetünk ennek érdekében. Négy olyan terület van az IT biztonság területén, amelyet már beazonosítottunk. Először is megfelelő IT biztonsági normákat kell felállítani európai szinten egy end-to-end -end megközelítés alkalmazásával. Valamelyik kolléga itt az előbb már említette az end-to-end -end megközelítést a DG ITEC részéről. Hát örülök, hogy megismétlődnek ezek az alapelvek. Tehát az EULISA számára is ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan technikai jellegű EU-s testület, amely megfelelő ajánlásokat tud kidolgozni, és ezeket mind az EU-s intézmények, mint pedig a nemzeti hatóságok irányába kommunikálni tudja. Csak így tudunk elérni egy megfelelő biztonsági szintet egy tényleg globális end-to-end -end megközelítéssel. Tehát a központi rendszerekben találhatóak meg ezek az adatbázisok, de ezek utána kimennek a végfelhasználóhoz, és a végfelhasználó fogja úgymond használni ezt az információt és minden szintet egyformán biztonságossá kell tenni. A második pont a megfelelő kockázatelemzési eljárás, hogy a biztonsági intézkedések és a magánélet védelmének ellenőrzései megfelelően költséghatékony módon valósulhassanak meg. És röviden összefoglalva tehát azok a költséghatékony megoldások a legmegfelelőbbek, amelyek megfelelően védik az, infor, az információt, az adatokat. És ezt csak úgy érhetjük el, hogyha megfelelő kockázatkezelési eljárásaink vannak. És itt csak így érhetjük el a biztonság és a magánélet védelme célkitűzésünket. Meg kell ezen kívül néznünk az IT rendszerek életciklusát is, és az ezzel kapcsolatos tanúsításokat és újra tanúsításokat. Természetesen, amikor elvisszük mondjuk műszakiztatni az autónkat, akkor tudjuk, hogy az autókban lesznek olyan alkatrészek, amelyek már elkoptak, elhasználódottak, és ezáltal az autónk inkább kitett különböző meghibásodásoknak. Ugyanígy van ez az IT rendszerekkel is, egy elavult régi IT rendszer sokkal kitettebb, kiszolgáltatottabb a különböző meghibásodásoknak. A negyedik fontos pont az identity management, illetve az információ címkézése, az information labeling. Tehát itt az az ajánlásunk, hogy erősebb azonosítási mechanizmusokat kell elindítani, és az információ címkézést is hatékonyabbá kell tenni. Így tudjuk ugyanis biztosítani azt, hogy az információ mindig hozzáférhető legyen, de csak azok számára, akik tényleg hozzáféréssel rendelkeznek, és nem azok számára, akiknek nem szabadna hozzáférniük ehhez az információhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Zampalione úr! Most a kérdések és válaszok időszaka következik, de először még én szeretnék megtenni egy általános megjegyzést, ami különösen a az utolsó három hozzászólónak a prezentációjára vonatkozik. Úgy látom, hogy az én mikrofonom sem eléggé biztonságos, mert állandóan ki meg bekap, bekapcsolódik, de most, hogy működik. Tehát azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen az alapvető témánk a tömeges megfigyelés, kémkedés, lehallgatás, nagyon sok szót mondhatnék erről, és a Belgakom képviselőjét is meg fogjuk majd ezzel kapcsolatban hallgatni. Hogyha megnézzük, hogy a Belgakom milyen eszközöket használt, hogyha megnézzük a Microsoftot, az Apple-t, akkor engem valóban az érdekelne, hogy esetleg tudná valaki választ adni arra, hogy itt mi történik most ezekkel a lehallgatásokkal, hekkelésekkel, illetéktelen információ megszerzéssel, tehát hogy találkoztak-e ilyennel, detektáltak-e ilyen illegális behatolásokat, hogyha igen, akkor ezek milyenek voltak, hogyha nem, akkor miért nem beszélünk erről? És mivel tudjuk, hogy vannak ilyen hekkelések, behatolások, kémkedések, és még számos szinonimát mondhatnék, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen megelőző intézkedéseket lehetne tenni. Tehát én ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, de most természetesen megadom a szót a kollégáknak. Claude Morales lesz az első, mert ő az előadónk, mindenki ismeri a szabályokat, mindenki két percet kap, és utána pedig válaszadásra fogunk majd lehetőséget adni mind a négy panelistának. Utána természetesen az összes árnyék jelentéstevő is szót kap, ne izguljanak, és hogyha van idő, akkor még egy második kérdéskörre is sort fogunk keríteni. És hogyha valaki nem kapott választ a kérdésére, akkor kiegészítő kérdést is feltehet. Claude. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy szót kaptam az az érzésem, hogy ezen az ülésen a következőket akarjuk megvizsgálni. Mi történhetett? Az nem csak a közelmúlt állításait, Snowden állításait arra vonatkozóan, hogy kémkedtek az EU intézmények ellen, hanem öt évvel ezelőtt is voltak állítások arra vonatkozóan, hogy a tanácsépületét lehallgatták, és hogy a NATO épülete kapcsolatosan is voltak bizonyos állítások. Nem tudom, hogy önnek vannak-e erről véleményei. Van-e valamilyen formális kapcsolat, vagy időrendben valami összefüggés az állításokat illetően, mert önök nem légüres térben folytatják a vizsgálatokat. Úgyhogy az összes hozzászólás, hozzászólónak ezt a kérdést tenném fel, hogy válaszoltunk, reagáltunk ezekre az állításokra, és mi az önök munkaterve erre vonatkozóan? A másik, én tudom, hogy csak korlátozott mértékben tud szólni, de a belga kom ügyel kapcsolatosan már meghívtuk ön, de nem tudott eljönni. Tudom, hogy önnek csak korlátozott információi vannak erről. A másik a jurodák helyzet. Néhány részletet szólt arról, hogy milyen fejlődés történt, de Nyár előtt még arról is szó volt, hogy a SZISZ rendszerbe is behatoltak. Kérdezem, hogy arról, amiről szólt ez a nyár előtti eseményekre való reagálás volt, vagy volt-e arra bizonyíték, hogy a SZISZ rendszert és az Eurodák rendszert lehallgatták, vagy oda behatoltak? Ennyit szeretnék most kérdezni, mert tudom, hogy más kollega is szeretne kérdést feltenni. De a kérdések közös nevezője már kirajzolódik. Ön tudja-e, hogy mi történt, és tud-e erre reagálni? Először Prince úré a szó. Igen, hogyha a belgakom esetre vonatkozóan van valamilyen direkt, konkrét kérdése, akkor erre válaszoltok, de egyébként nem tudok más mondani. Hogyha kétszer kacsint, akkor igen, hogyha háromszor, akkor ez azt jelenti, hogy nem. Trampanione úr. Köszönöm szépen a Schengeni információs rendszerbe nem hatoltak bele, itt nem voltak hackerek a SIS esetében, áprilban, áprilisban merült ez fel, az egyes Schengeni információs rendszerre vonatkozik a kérdés, akkor ez még nem volt operatív, de áprilisban új rendszert indítottunk be. Annyit mondhatok, hogy természetesen tudni akartuk, hogy mi történt a SZISZ-szel, milyen incidensre került sor. A lényeg az, hogy a két rendszer teljesen más, de mit lehet a SZISZ incidensből levonni? Mit tettünk? Bejelentettük, vagyis bejelentettük azt, hogy egy felülvizsgálat történik a SZISZ esetében nyáron a bizottsággal együtt, mert a bizottság összehívott egy ülést júliusban rendőrségi részvétellel, és ott megállapodtak arról, hogy egy gyors biztonsági tervet dolgoznak ki a SIS 1-es incidens nyomán. Azért, hogy megtudjuk, hogy a SIS 2 is ugyanilyen mértékben sérüléken ez, mint ahogy ez az első esetben történt, az egyes esetben a hacker által. Ma már megvan a kérdőív eredménye, a tagállamoknak kiküldtünk egy kérdőívet, és a következő hetekben ismertetni fogjuk az eredményt. Köszönöm. Fosz úr a következő kérdés feltevő. Köszönöm szépen sajnálom, de anyanyelvemen beszélek, és egy másik kérdésem van, talán másképpen fogom föltenni, mint ahogy eddig elhangzott. Azt olvastam, hogy van egy olyan nyom, ami Angliába vezet. Igaz ez? Ha ezt meg tudná erősíteni nem akarom önt zavarba hozni, de szeretnénk tudni, hogy hogyan is áll a helyzet ezzel kapcsolatosan. Professionalizmusról is beszélek itt, szakértelemről, vagyis hogy mit fedeztek fel. Ez valami olyasmi, amit egy garázsban barkácsoltak össze, távol mindenkitől, vagy pedig ehhez intenzív ismeretekre volt szükség, hogy ezt elvégezzék. Szeretném ezt tudni. Van még ugye három másik partner is, amikor minden nyilvánosságra került, amikor láttuk, hogy bizonyos információk esetén kalózkodás volt, akkor ezeket az átviteli vonalakat felfedezték, Meggyőzöttek arról, hogy volt-e kalózkodás, vagy nem. Most már több beruházás történt a biztonsági technikákba, hiszen önök mindannyian tisztviselők. Van-e több pénz erre? Valamilyen költségvetési sort megnyitottak -e erre vonatkozóan? Milyen jelzést tudnának adni nekünk, hiszen parlamenti képviselőként, európaiakként szeretnénk egy kicsit többet tudni erről. Ami engem még érdekel, az az is, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet, és milyen javításról lenne szó, és mi az, ami minket nap mint nap érintene. Köszönöm szépen. Prince úr, Dözőr úr és Villera úr, kérdezem, hogy akkor ki kezdi a válaszadást. Prince úrral kezdjük. Köszönöm a kérdést. Az Egyesült Királysággal való kapcsolatot kérdezte. Igen, természetesen láttuk a Spiegelben ezt a cikket, egy pénteki napon jelent meg. Én csak ezt az egy kemény dolgot láttam, ami az adathalászatra vonatkozott, de arra nem volt mód, hogy megnézzük, hogy mi történt a hálózatban, és hol vannak az elkövetők, de hogyha több nyomozás vizsgálat történik, akkor meg lehet tudni azt, hogy honnan is jött ez a, az elkövető. Ezt online kell végezni, de nem a megtámadott hálózatban, hanem az interneten, de mert különben akkor nekünk kellene betörnünk egy informatikai rendszerbe. Tehát azon belül ezt nem tehettük meg, csak azon kívül. A másik, Belgakom maga nyilatkozta, hogy igen, kifinomult módszerekkel támadták meg a rendszert, és el kellett volna hoznom egy diát magammal, dönteni kell, arról, hogy mennyit akarunk befektetni, attól függően, hogy milyen típusú elkövetőről van szó. A másik oldalon milliárdokat költenek arra, hogy feltörjenek egy rendszert, és el kell dönteni, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy egy ilyen ellenséggel szemben megvédjük magunkat. Van egy dia, amelyen ezt ábrázoljuk, ahol elhelyezzük magunkat, hogy hol akarunk elhelyezkedni, és hogyha nemzetközi intézményről van szó, mint az EU, hát bizony nehéz dolog védeni eh, az emberek, eh, nehéz dolog az intézménynek védeni magát, hiszen sokan szeretnék megtudni ezeket a titkokat. Dözör úr, igen, először is szeretném megemlíteni, a bevezetőmben már szó volt arról a statisztikák vonatkozásában, hogy összegeztük, hogy mivel foglalkozunk, mire reagálunk, és milyen események voltak. Ez volt az első dolog, amit el akartam mondani. Specifikus incidensekbe nem tudok belebocsátkozni, és részletekbe sem, hanem általánosabb kérdésre válaszolnénk. Ellenőrizzük-e, amikor a sajtóban megjelennek hírek, vagy például a pártok tájékoztatnak minket, igen, minden egyes információról meggyőződünk, hogy igaz-e vagy nem, van-e valami a hálózatunkban vagy nem. Adok egy példát. A Belgakom esetre térnék vissza. A Belgakom képviselők néhány hete, amikor itt meghallgatták őket ebben a bizottságban, akkor a veszélyindikátorokat bemutatták, és azt is, hogy a Fox IT milyen veszélyeket állapított meg a nemzeti hatóságok, a rendőrség, az ügyész és a, a különböző közösségek foglalkoztak ezzel. Mit teszünk ezzel az információval? Ellenőrizzük az információt, megnézzük, hogyha ez mondjuk a bizottság, tanács hogy parlamentről van szó, ellenőrizzük az információt, és az ellenőrzésből, hogyha nem találunk arra a bizonyítékot, hogy veszélybe kerültek volna a, az eszközök, a rendszerek, akkor erről is tájékoztatást adunk. Hogyan működik ez? Az intézményeket, vagy minket, hogyha egy potenciális lehetséges behatolásról, vagy veszélyről tájékoztatnak bennünket, akkor természetesen meggyőződünk arról, hogy van-e ilyen, megvizsgáljuk a hálózatot, hogyha kívülről érkezik ez az információ akkor is, és megnézzük, hogy találunk-e valamit, ha igen, akkor minél gyorsabban lépünk, hogy orvosoljuk. A másik, van-e meg lehetett tudni, hogy kiszivárog-e valamilyen információ az intézményekből. Hát ez nagyon nehéz megtudni. Ha már tudjuk, hogy ez történt, akkor könnyebb, de hogyha érzik, hogy valami nem stimmel, nincs rendben, akkor hát meg kell vizsgálni, de abszolút értelemben ez rendkívül nehéz. Ahogy Ronald Prince mondta, erre emlékeztetnék, nem lehet százszázalékos bizonyosságot szerezni arról, hogy senki nem tud egy hálózatba bekerülni, belépni, főként, hogyha vannak ellenségek. Utolsó kérdés, a mindig emeljük a szintet, hogyha valamilyen incidensről értesülünk, belső-külső incidensről, akkor a védelmi szintet emeljük minden esetben. Szoftver kell vásárolni, de az alkalmazottak szempontjából is költséges ez, mert fel kell venni erre megfelelő személyzetet. Ami a szoftvert, a hardvert illeti, az információs cserét, itt gazdaságosabban lehet eljárni, hogyha intézményközi együttműködés van, és ahogy a másik meghívott mondta, az intézményközi információ és információcsere üdvözlendő. Ha még lezárhatnám ezt, ha megengedik, az EU intézmények szintjén ha létre akarunk hozni valamit, akkor ez mindig az EU szakpolitikájával van összhangba, a kötelező jelentéstételről és a kiberbiztonsági előírásokkal párhuzamosan folyik ez. Vannak kompetens csoportok, amelyek megkapják az információt az incidensekről, ezt kezelik, kicserélik a az illetékes csoportok között, egyes tagállamok között. Tehát vannak kompetens illetékes testületek, amelyek eh, ezzel foglalkoznak, mégpedig gyorsan. Köszönöm szépen. Egy válasz még Vélella úrtól. Szeretnék arra a kérdésre válaszolni, hogy mit is teszünk nap-nap után, és mit is kellene tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Most eh, napról napra Hát ezt megpróbáltam elmondani már a bevezetésemben, hogy hogyan is dolgozunk. Monitorozást végzünk napi szinten azzal kapcsolatban, hogy mi történik az IT rendszerünkben. És minden egyes alkalommal, amikor valamiféle felhívás vagy probléma adódik, akkor megtesszük a szükséges intézkedéseket, interveniálunk direkt szinten, közvetlenül, megpróbáljuk megállapítani, hogy reális-e egyáltalán a probléma, és azt megpróbáljuk megoldani, ha, ha igen. A második lehetőség pedig, hogy a CERT EU-hoz fordulunk annak érdekében, hogy mélyebben lássuk, hogy milyen helyzet is, milyen helyzettel állunk szemben, és iránymutatást kapjunk tőlünk. Ahogyan Zampaglione úr is említette a módszerek tekintetében. Nos, hát amikor a DJ iTech által a standard módszerekről beszéltem, nos hát ez ugyanaz, mint amiről Zampaglione úr is szólt. A többi kérdéssel kapcsolatban volt egy kérdés a belgakom ügyre vonatkozólag. Nos hát igen, a DJ iTech mélyen megvizsgálta a helyzetet, strukturális szempontból annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy van-e következménye a parlamentre nézve a belgakom ügynek. Nos, egy igen mély vizsgálatot követően kimutattuk azt, hogy semmilyen probléma sem vonatkozhatott az Európai Parlament rendszerének működőképességére. Harmadik kérdés, hogy szükséges-e több befektetést eszközölni. Nem kell túl messzire menni a befektetések területén, hiszen igen, magas szintű a specializáció területén is a kompetenciánk. Természetesen további befektetések mindig jól jönnek, de nem ez a központi probléma az én javaslatom, aztán természetesen a szakbizottságnak kell eldöntenie, hogy van erre szükség vagy sem, hogy a központi problém, tehát a központra hassunk. Erősítsük a intézményközi együttműködést, és próbáljunk meg tovább menni, főként az információt csere területén, és konkrét akciókra, cselekvésekre van szükség, közösen. Például nem elégséges, de azért mégiscsak jó az, hogyha le tudjuk csökkenteni a rossz külső beavatkozások hatását, amennyiben egy közös felhőt tudunk építeni, egy cloudot, amelyben bizonyos struktúrák találhatnák magukat, és ezt még prevenciós szinten kellene intézni. Elnök, köszönöm. Most az ALDE árnyékjelentéstevőjeként fogok kérdéseket feltenni. Bürokrácia, eljárások, erről sok szó esett, de az, hogy mi történik, arról nem igazán. Talán fura az, hogyha azt hallhatjuk Prince úrtól, hogy milliárdokat költöttek máshol olyan problémákra, amelyet mi csak néhány maroknyi csapattal tudunk, tehát így kell felvegyük velük a harcot. És hogy ez már így eleve egy vesztes ügy. Aztán egy másik kérdés a SWIFT, és végül majd a belgakomra is szeretnék kitérni. Egy egyszerű kérdés. Egyetérte azzal, hogy a holland kormány a SWIFT adatokhoz való illetéktelen hozzáféréseket megtette, technikai szinten nyomozásként, nyomozáshoz használta fel ezeket az adótakat. Önök szerint a belga és a holland adatvédelmi hatóságok vajon eléggé fel vannak ezt szerelkezve ahhoz, hogy nyomozást, érdemi nyomozást tudjanak végezni, és kiderülhessen az igazság. A másik kérdésem a belgakomhoz kapcsolódik. Ők azt mondták, hogy ez egy különlegesen kifinomult és még precedens nélküli hatalmas támadás. Ezek után ugye azt hallhatjuk, hogy a személyes adatok nem sérültek, és arra sincsen semmilyen utaló jel, hogy végül is lehallgattak volna bárkit. Nekem ez a, ezt a kört nehezen tudom négyszegesíteni, akkor miért költöttek volna milliárdokat arra, hogy aztán semmit se kapjanak? Mármint, hogy a bűnözők. Ez szerintem így nem értelmes. Dözűr úr azt mondta, hogy a Belgakom ügyről nem tud részletekkel szolgálni. Hát én pedig szeretném, hogyha ezt megkapnánk, ezeket a részleteket, mert például, hogy a parlamentre milyen hatása lehetett ennek a támadásnak, az bennünket érdekel. Ugye már említettem, hogy a Microsofttól járt a két Facebook, Yahoo, az Apple-től is voltak kapcsolataink. Nos, hát a belgakom ügyel kapcsolatban folytatott nyomozás kiterjedte vajon arra, hogy például a Microsoft hogyan viselkedett, esetleg backdoorokat hozhatott létre, vagy esetleg a rendszereinket károsíthatta. Van-e bármi olyan, amely, ami miatt ön úgy gondolja, hogy esetleg az Európai Parlamentet monitorozták, lehallgatták, információkhoz jutottak, adatokhoz jutottak a rendszerünkből? Nos, hát ezek lennének a kérdéseim, bár sok minden más is forog még a fejemben. Prince úr kezdeni, és aztán Dözűr úr folytató, folytatja. Első válasz. a dokumentumokból kiderülhet-e bármiféle nyomozásra releváns adat? Nem a válaszom. Második kérdés. A holland adatvédelmi hatóságokra vonatkozott, hogy vajon technikai szinten eléggé felkészültek ahhoz, hogy nyomozást folytassanak érdemi szinten. Nos, hát ugye itt az illetékes szakember azt jelentette ki, hogy specializált szakértőkre lesz szükségük ehhez a nyomozáshoz, tehát ők már megválaszolták ezt a kérdést. Kicsit elvesztettem a folyamat, a fonalat. Sok kérdés volt. Igen, mi is volt a harmadik? Hát én azt a kérdést feltettem, mondja az elnök, hogy az Európai Parlament kommunikációs rendszerét érhette bármiféle károsodás. Erre nem fogok választ adni, sajnálom. Köszönöm. Utolsó kérdés. Van-e értelme annak, hogy bárki a nagyvilágban milliárdokat és milliárdokat, és itt ezt idézem, költ egy nagyszabású szájber támadása és aztán nincsen mégsem bizonyítéka a támadásnak, hogy bármit le tudtak volna tölteni. És van ennek így értelme? Nincs. Hát igen, én is így gondolom. Dözűr úr. Köszönöm szépen. A kérdés tehát az volt, hogy a szert EU-nál vagy más intézménynél detektáltuk-e a belga komos problémákat? Hát természetesen a válaszom az, hogy nem a belga kommal kapcsolatos problémákról, csak maga a belga kom számolt be néhány héttel ezelőtt. De természetesen ahogy megtudtuk, hogy a belgakomnál felmerült ez az incidens, akkor azonnal megnéztük, hogy ez kihatással van-e az Európai Uniós intézményekre. Itt kettő dologra kell odafigyelni. Az egyik az, hogyha a behatoló aki feltörte a Belgakom rendszerét, hozzáférhetette bármihez, ami EU-s köztisztviselőket, illetve parlamenti képviselőket érintett, ezt rögtön ellenőriztük. A Belgakom azt mondta, hogy ezek a fogyasztói vagy szolgáltatói adatok nem érintettek európai köztisztviselőket, és nem érintettek parlamenti képviselőket. Tehát egyelőre legjobb tudásunk szerint nem volt semmilyen hozzáférés az ügyféladatokhoz, tehát nem érintettek ebben az ügyben EU-s parlamenti képviselők. A másik kérdés az, hogy, az, hogy a belgakomos installációkkal kapcsolatos problémák kihatással lehetnek-e az intézményekre. Na most azok a technikai elemek, amiket megkaptunk, azok a technikai információk, amiket megkaptunk a belgakomtól, nem vezettek arra a következtetésre, hogy EU-s intézményekre negatív hatásokat gyakorolt volna ez az eset. Az igazságügyi nyomozás tovább folyik, ezt gondolom mindenki tudja, de hát rendkívül összetett ez az ügy, és nagyon nehéz erről nekem bármit is nyilatkozni. Annyit azonban el tudok mondani, hogy a belgakom ügyben mind a rendőrség, mind az ügyészség lehetővé tette, hogy megismerjük ezeket a technikai adatokat, és ennek köszönhetően tényleg meg tudtuk vizsgálni, hogy itt az európai intézményekre volt ez valami kihatással, vagy sem. Vannak olyan esetek, amikor sajnos nem tudok pontosabb választ adni, nem tudok specifikus dolgokat elmondani, de hát ennek is megvan a maga oka és ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy az, hogy nem mondunk el mindent, az sokszor ugye lehetővé teszi, hogy tovább vizsgálódjunk. Tehát ezért van az, hogy bizonyos kérdésekre nem tudok válaszolni az EU-s intézmények kapcsán. A második kérdés Microsoft, Apple és a többi szoftver, valamint az esetleges backdoor. egyelőre nem vagyunk tudatában olyan szándékosan elhelyezett backdoornak, hátsó ajtónak, amely ezeknél a szoftvereknél megjelenne, és amelyeket az intézmények használnak. Tehát azt természetesen nem állítottam, hogy nincsen ilyen hátsó ajtó, nincsen ilyen backdoor. Azt tudom elmondani, hogy ezeknek a produktumoknak az eladásakor maguknak, a gyártóknak nem volt lehetőségük ilyen backdoorokat beépíteni. Hogyha azt kérdezik, hogy van-e annak kockázata, hogy mégiscsak megjelenik valamikor egy ilyen backdoor, amin keresztül be lehet hatolni, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy igen, természetesen a lehetőség az mindig megvan, hogy valaki egy ilyen részt üssön a pajzson, és behatoljon. Ezt a kockázatot nem lehet kizárni. Tehát arra a kérdésre, hogy érzékenyek-e, sebezhetőek-e ezek a rendszerek, azt kell mondanom, hogy igen, mindegyiknek nyilván van sebezhető pontja kinyitjuk eh, az Internet Explorer-t, és eh, azok a komputer felhasználók, akik használják az Internet Explorer-t, végül is bizonyos kockázatoknak vannak téve. Ezt eh, a legújabb kitettséget a múlt héten azonosítottuk be, és már is felléptünk ez ellen. az Internet Explorernek ezt a sebezhetőségét valószínűleg már hónapok óta használják azok, akik tudták, hogy megvan ez a sebezhetőség, lehet, hogy már egy éve is tudták. Elképzelhető, hogy ezzel visszaéltek emberek, elképzelhető, hogy ezzel visszaéltek bűnözők, valószínűleg megpróbálták. De bizonyítékunk nincsen arra, hogy ezeket a sebezhető pontokat maguk a szoftverfejlesztők építették volna bele ezekbe a termékekbe. Tehát csak annyit tudhatunk, hogy sebezhető pontok vannak, de hogy ezek ellen maximálisan megpróbálunk fellépni. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a rendszerek biztonságosak legyenek. Köszönöm szépen, még ketten szeretnének ebben a körben hozzászólni. Elnézést kérek a következő paneltől, még néhány percet kérnék. Jan Albrechtnek szeretnék szót adni a zöldektől. Köszönöm a szót, és köszönöm a meghívottaknak, hogy itt vannak. Az első kérdés az intézmények képviselőihez az lenne, hogy vannak-e olyan speciális szakértők, akik penetrációs teszteket végeztek el a rendszereken, és amennyiben igen, mennyiben voltak pozitívak, hány esetben voltak pozitívak ezek a tesztek? Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban mondanák valami, mondanának valamit. Valamint, hogy felhívták az intézmények figyelmét, arra figyelmeztették-e az intézményeket, illetve különböző biztonságért felelős szerveket, mondjuk a belga rendőrséget, hogy figyeljenek erre oda, hogy indítsanak nyomozást ezekben az esetekben. Prince úrtól szeretném azt megkérdezni, hogy megerősíti-e azt, hogy az igaz-e, hogy a brit nemzeti ünnepek alatt, illetve ebédszünet idejében alacsonyabbak voltak ezek az aktivitások, valamint, hogy GIX routerek kapcsolhatóak-e ezekhez a tevékenységekhez. Aztán a belgakom elleni támadásnál szeretném megkérdezni, hogy az Európai Parlament és az európai intézmények infrastruktúrája a BICS rendszerhez milyen módon kapcsolódik. Köszönöm szépen. Olyan sorrendben kapnak szót a panelisták, mint az előző körben, tehát Prince úr az első. Hú, hát megint nagyon kemény kérdést kaptam. Hát nem tudom, hogy mikor vannak pontosan a brit nemzeti ünnepek, és hogy akkor kisebb-e az ilyen jellegű tevékenység, meg hogy ebédszünetben kisebb-e. Hát erre nem tudok választani. adni. A JX router kapcsán pedig majd esetleg megkérdezem a kollégáimat, erre tudok válaszolni. Dözőre úr, Köszönöm szépen, hát nem sok mindent tudok én se válaszképpen elmondani. Őszintén szólva, specifikus dolgokat nem tudok elmondani az intézmények által elindított eljárásokról. Ábricht úr közbeszól, hogy de hát mi vagyunk itt a parlament, nem kellene nekünk is tudni, hogy mi történik a szájberbiztonság területén? Válasz, ez azért nem jelenti azt, hogy meg kellene mondanom, hogy mennyi penetrációs tesztet végzünk, hol, mikor, hogyan, és hogy ebből mennyi pozitív. Mi igen teszteljük a rendszereket, hogy ezeket a beatolásokat megakadályozzuk, de hát ön tulajdonképpen itt most egy egyszerű felhasználónak számít. Ábrecht úr, én nem csak egy egyszerű és potenciális felhasználó vagyok, hanem egy felelősségteljes parlamenti képviselő. Elnök, akkor azt kérdezzük meg Dözör úrtól, hogy felhívták-e a különböző rendőri és egyéb hatóságok figyelmét arra, hogy nyomozást indítsanak. Válasz. Hát kérdezzem már ennél egy kicsit konkrétabbat, tehát hogy pontosabban miről kértünk nyomozást, vagy miről akartunk nyomozást, vagy Ábrecht úr. 40 ezer oldalnyi adatot gyűjtöttek össze az újságírók Edward Snowden jelentései alapján, és felmerült a kételj, ugye, hogy az Európai Uniós intézmények adatbázisaiba is behatoltak. Hogyha ez nem így van, az jó, csak szeretném tudni a pontos információt. Válasz? Specifikusan szeretnék válaszolni ezeknek a jelentéseknek az alapján sem a bizottság, sem más európai intézmény nem tett semmilyen jelentést. Tehát, hogy arról van szó, hogy jelentettek-e bármit az igazságügyi hatóságoknak az Európai Uniós intézmények, hogy volt-e valamilyen betörés, volt-e valamilyen károkozás, eltört-e valami, elloptak-e valamit, hát azért ilyen komoly megállapításokat nem lehet arra alapozni, hogy mit vélekednek a sajtóban. Villele úr, a következő válaszadó. Ami a telefonos rendszereket illeti itt a parlamenten belül, Van egyrészt az a cég, amely a telefonszolgáltatást nyújtja, a parlament szerződést kötött a belgakommal, az oranzsal és a poszttal. A poszt a luxemburgi épületekben működik. És minden attól függ, hogy mi történik ennek a három szolgáltatónak a hálózatán. Nyilván mind a három szolgáltató külső szolgáltató, és nem ellenőrizhető ilyetén módon a parlament számára. Tehát megvannak a belső kommunikációs rendszerek az intézményekben, és megvannak a külső kommunikációs rendszerek. A belső kommunikációnál mindazok a rendszerek, amelyek egy épületen belül működnek, vagy pedig Európai Uniós épületek között működnek. Ezek titkosított, kódolt, biztonságos rendszerek. Ezekhez nem lehet hozzáférni kívülről hogy ha mondjuk egy másik parlamenti képviselővel beszélnek itt a parlamenten belül, vagy pedig ugyanezt történik Strasbourgban, akkor ezen a belső rendszeren belül a DG ITEC által biztosított rendszerben folyik a kommunikáció, ami kívülről nem hozzáférhető. Ami a felhívásokat illeti, Albrecht úr, valóban nap mint nap végzünk teszteket, és amikor észreveszünk vagy valami konkrétat, vagy pedig annak lehetőségét, hogy valamilyen behatolás történik, akkor ezt az információt azonnal átadjuk a biztonsági igazgatóságnak itt a parlamenten belül. Ez ugyanis az a szerv, amely bír olyan hatáskörrel, hogy esetleg beavatkozzon, hogy kifelé lépjen, vagy pedig igazságügyi vagy rendőrségi hatóságokhoz forduljon. És másik oldalról természetesen a politikai szintet is tájékoztatom, amennyiben valamilyen komoly incidens történt. Ezen kívül a szert EU-nak is tájékoztatást nyújtunk, hogy ők is meg tudják vizsgálni, hogy hasonló incidensek történtek-e ugyanakkor más intézményeknél, és így gyors és globális választ tudjanak adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Campájona úr az utolsó válaszadó parancsoljon. Köszönöm szépen. Az első kérdésre szeretnék csak válaszolni. Tehát, hogy vannak-e olyan szakértőink, akik penetrációs teszteket végeznek? Igen, vannak, mert ez a kockázatkezelési tervünk része, és az end-to-end -end biztonsági rendszer része. Tehát megnézzük a saját sebezhetőségünket, és ennek a legjobb módja valóban a penetrációs tesztek elvégzése. Természetesen ezeket továbbra is elvégezzük, hogy megfelelő biztonsági szintet tudjunk nyújtani. Mint említettem, az IT rendszereink nem állnak kapcsolatban az internettel, ez is adja az erős oldalát ennek a rendszernek. Ezen kívül megvannak az önvédelmi csomópont mechanizmusaink is. Vannak olyan nemzeti rendszerek, amelyekkel kapcsolatban állunk, de ezeket semmiképpen nem tekintjük vakon, megbízható rendszernek. Az ISINET e Information System One kapcsán a vízrendszer biztonsági ö, normáit vizsgáltuk, és pontosan a víznél végeztünk olyan penetrációs teszteket, amelyek azt bizonyították, hogy ez a rendszer továbbra is megbízható. Tehát azok a rendszerek, amiket áprilisban elindítottunk, azok még mindig megfelelőképpen működnek, és hatékonyan működnek. Ami az új office infrastruktúránkat illeti és a business networkünket illeti, itt az ügynökségen belül, itt ugye más Európai Uniós intézményekkel is együttműködünk, na most itt is ugyanazt a biztonsági tanúsítási eljárást alkalmazzuk. A penetrációs teszt tulajdonképpen az utolsó teszt, ez teszi fel az, a pontot az íre, és csak akkor indulhatnak el ezek a rendszerek, hogyha nincsen ö, pozitív penetrációs teszt, csak go live, a megvalósulás csak akkor indulhat el, hogyha ezek a tesztek mind negatívak. Köszönöm szépen. Most mindenkitől arra, mindenkit arra kérnék, hogy röviden válaszoljon, hogy be tudjuk fejezni ezt a kört 5-6 percen belül. Most mindenkit arra kérek, hogy röviden válaszoljon, hogy 5-6 percen belül be tudjuk ezt fejezni. Kérem, hogy tartsák az időt. Nem szeretnénk túllépni a megadott időt. Ezt asszony. Köszönöm szépen. Rólunk van szó, ebben a stádiumban vagyunk. Azt nem tudom megmondani, hogy öt perc múlva be tudjuk fejezni és csak néhány kérdésünk lesz, ezzel nem értek egyet, és azzal sem, hogy elégedjünk meg az általános kérdésekkel, és a részleteket nem ismerhetjük meg. Nem tudom, miért nem. Ezek az általános válaszok nekem nem kielégítőek, már csak ebből sem. A következő kérdésre szeretnék világos választ. A képviselők, az munkatársak miért nem rendelkeznek GPG kulcsal azért, hogy el tudják olvasni a biztonságossá tett e-maileket. Miért nem? És hogyan tudja indokolni, hogy ez így helyén való? Ez az első kérdésem. A másod, Zörről azt mondta, hogy sokan dolgoznak informatikai területen, de szeretném tudni, hogy hogy is van ez a parlamentben, hányan foglalkoznak a az informatikai vagy kiberbiztonsággal hogy áll itt ez a helyzet? Vannak-e független ellenőrzések? Ezek megtörténnek? És voltak-e már penetrációs behatolási tes- tesztek? Hogyan történik ez? Mert ez döntő kérdés, erről beszélni kell. Mert most biztonságról beszélünk, vagy nem? A következő kérdés Ki lehet-e zárni itt a parlamentben azt, hogy a támadó az intézmények információját fel tudja használni arra, hogy egy másik intézménybe behatoljon. Ez kizárható? Ez a jelenség? Ez soha nem fog megtörténni? És a kémkedés egy másik intézmény által nem lehetséges. Ez kizárható? Mit tesznek önök azért, hogy felfedjenek vírusokat. Mit tesznek ezért konkrétan? Aztán az átláthatóság akkor, amikor támadások vannak, például a parlament ellen történik támadás, akkor kit tájékoztatnak, milyen részletekkel, és milyen, melyik pillanatban van valamilyen tájékoztatási kötelezettség, és melyek a következményei az ilyen típusú műveleteknek, és milyen információkat adnak ezen, ebben az esetben a különböző politikai frakcióknak. Mi történik a zárt ajtók mögötti ülésekkel? Itt milyen a biztonsági szint? Ezeket a kérdéseket szerettem volna föltenni, és várom a válaszokat. Fontos kérdések ezek. Szeretnék választ kapni. Elnök, ami a penetrációs tesztet illeti, ezt már feltették, nem kaptunk teljes körű választ, és nem hiszem, hogy ha még tovább itt ülünk, akkor részletesebb válaszokat kapunk. De vannak általános biztonsági kérdések, amelyek érdekesek, de nem relevánsak a vizsgálat szempontjából. Úgyhogy arra kérem önöket, uraim, hogy azokra az elemekre összpontosítsanak, amelyek a vizsgálatra vonatkoznak. Ön Vilela úrnak és Dözőr úrnak tett fel kérdéseket, ugye? Vilela úr. Köszönöm szépen. Mindegyik kérdés relevánsnak és fontosnak tekintem, ami az elektronikus aláírást illeti. Mint tudják, A közelmúltban vezettük be az elektronikus aláírást, és ez még nem olyan eszköz, amelyet alkalmaznánk. Vagyis alkalmazzuk, de csak olyan esetben, amikor valamilyen irányítási szintről van szó. Ez még nem általános eszköz, és az oka ennek az, amit ön éppenséggel mondott, vagyis meg kell határozni a biztonsági szintet, azt a biztonsági szintet, amelyet előírunk, megkövetelünk az elektronikus aláírás alkalmazásakor. Ami pedig a penetrációs teszteket illeti, igen, végzünk ilyen teszteket, mégpedig állandóan, és megpróbáljuk ezeket a, az ellenőrzéseket a szertel végezni, de hogyha mégis önök úgy gondolják, hogy hasznos lenne további lépéseket tenni, és egy ellenőrzést, egy külső ellenőrzést végrehajtani, akkor szerintem ez nagyon jó gondolat. Ennek ellenére mi rendszeresen végzünk teszteket a biztonság szintjére vonatkozóan, és a rendszer áttörésével, áttörési lehetőségével kapcsolatosan, de nem külső ellenőrzéshez, és szerintem a külső ellenőrzésnek meg lenne a létjogosultsága, de itt hozzá kell tennem valamit. Nem lenne ez hasznos, hogyha akkor ebben az esetben csak a parlament szintén, szintjén maradnánk meg, hiszen egy ilyen jellegű művelet akkor lenne érdekes, hogyha más intézményekkel együtt végeznénk egyetemben, a bizottsággal és a tanácssal legalább, a két legfontosabb másik intézménnyel, mert ennek alapján rögtön válaszolni tudok a harmadik kérdésére is. Hogyha vajon százszázalékosan tudjuk, hogy más intézményen keresztül nem lehet behatolni a mi rendszerünkbe, megtámadni a mi rendszerünket? Nem. Százszázalékosan nem lehetünk biztosak. De az a rendszer, amit a szert létrehozásával bevezettünk, annak éppen az a célja, hogy figyelmeztetést, riasztást hajtson végre ebben az esetben. Hogyha egy más intézményben történik támadás, akkor a parlamentet azonnal értesítik, és mi akkor azonnal megtesszük az intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy hasonló támadás ne történjen a parlamentbe, vagyis megnézzük, hogy történt-e a parlament ellen is hasonló jellegű támadás. Ez védelmi mechanizmusnak tekinthető, és ez működik. Kérem, mondja az asszony, hogy a konklúziókat vonja le. De hát megkaptam a szót, igen. Köszönöm. Dözőr úré a szó. Egészen gyorsan válaszolnék az egyik, a kódolás, a GPG kódolás vagy más jellegű kódolás alkalmazása nem könnyű ezt végrehajtani. Minden nap, még a szakértőkkel való kommunikáció során is nagyon nehéz a kódolási módszert alkalmazni. Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy könnyebben megvalósítható megoldásunk, amely az e-maileket, a telefonhívásokat, fájlokat védené. A másik, hogyan lehet eh, ezeket a behatolásokat felfedni, a piacon megtalálható legmodernebb eszközökkel, hardverrel, szoftverrel végezzük ezt, de ezek többsége és az információk, az incidensekre adott válaszok ezekben az esetekben koncentrálódnak a világ egy földrajzi térségére, ami nem Európa. És hogyha valamit javasolhatok, ami az egész vitát illet, és ezt a rendkívül fontos szakbizottságot, az az, hogy a technikai megoldás a kódolásra, a hálózat védelmére és a válaszadásra azért, hogy legyen egy biztonságos felhő, nem csak az intézmények szintjén, hanem az országos szintjén is, akkor ennek az útja, módja az, hogy európai cégekkel európai megoldást találunk, és ez lenne az a nagy eredmény, ami mindannyiunkat segítene a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Az ülésünk első szakaszának a végéhez érkeztünk. Majdnem 20 perces késésünk van. Köszönöm a panel tagjainak a hozzájárulást, és biztos vagyok benne, hogy ebből a szülésszakból rendkívül hasznos tanulságokat fognak levonni. Az aggodalmunk megvan, de érdekes hozzájárulás ez a költségvetés szempontjából is, vagyis egyre inkább lefaradják a költségvetésünket, viszont tudni kell, hogy mennyit investálnak ebbe az ellenségeink, és fel kell tenni a kérdést, nem kellene nekünk is többet befektetni a biztonságba, azért, hogy valóban komoly védelmünk legyen. Köszönöm, most pedig a következő panelt üdvözlöm itt a pódiumon. A névtáblákat kicseréljük. Um, kedves kollégák, most elkezdjük a második részét ennek az ülésnek, mégpedig a parlamenti ellenőrzés a nemzeti szintű hírszerzési szolgálatokra vonatkozóan a tömeges megfigyelések korábban. Én azt javaslom, hogyha a panel tagjai egyetértenek velem, Kérem, hogy a, ennek az ülés szakasznak két részét egyesítsük, hallgassuk meg először a két előadónkat, és aztán teszünk fel kérdéseket. Ármond Decker úr, aki a belga szenátus alelnöke, és a hírszerzési szolgálatok monitorozó bizottságának tagja, majd pedig Guy Rapály kap szót, aki a az ER bizottságnak az elnöke, hírszerzési szolgálatok ellenőrzési bizottsága. Karsten Lauritsen úr, remélem, hogy jól ejtem az ön nevét. Ön a jogi ügyek bizottságának a tagja a Dán Folketing részéről szintén jelen van. Azt kérjük, hogy maximum 10 percben beszéljenek az általam el, említett sorrendben. Önök döntik el, hogy hogyan osztják meg az időt egymás között, majd pedig kérdések következnek. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bevezetőt. Szeretném elmondani, hogy milyen jó kapcsolatok tartunk fenn a belga szenátus és az önök bizottsága között. En échelon, qui était, si je puis dire, euh, l'étape antérieure de... A mai problémát euh, szeretném érinteni, és euh, talán röviden ismertetném bevezetésként, hogy hogyan is működik a belga ellenőrzési rendszer arról is szólnék, hogy eh, hogyan működnek a hírszerzési szervezetek Belgiumban. Kezdjük először is a jogi keretekkel. Egy 91-es törvény az, amely eh, mindezt eh, előírja. A hírszerzés, illetve a rendőri szervekre vonatkozó jogszabályról van szó. Az meg a parlament szerette volna egyrészt a hírszerzési, másrészt pedig a rendőri szervek felügyeletét ellátni. A jelenlegi kontextusban a rendőrségre nem fogok kitérni, csak a hírszerzésre. Nézzük akkor azt, hogy az állambiztonság hogyan valósul meg. másrésztről pedig a katonai hírszerzésre hogyan terjednek ki ezek a felügyeleti hatáskörök. Aztán ott van ugye a híres R komité. Belgiumban a szenátus az, amely ezt a feladatot ellátja, de később ez meg fog változni, és a képviselőház fogja átvenni ezt a feladatot. Vannak aztán olyan különleges bizottságok, amelyek a felügyelettel vannak megbízva a szenátuson belül. Ez öt szenátorból áll, és a szenátus elnöke a, ennek a bizottságnak az elnöke is. A nyomon követő bizottság a parlamenten belül a szenátusban működik, és az ő feladata az, hogy összegyűjtse azokat a jelentéseket, amelyek az R bizottság működését érintik. és ajánlásokat fogalmaz meg ezt követően. Nézzük most a komité R-t. Ez önmagában három tagból áll, és a főügyész az elnöke, a kinevezése a szenátust illeti meg. Ez a felügyeleti szerv akkor lép életbe, vagy hát akkor kell, hogy felügyelje a helyzetet, amikor a személyes szabadságjogok sérülnek, vagy pedig, hogyha a koordináció nem eléggé hatékony. Itt ugye az egyéni szabadságjogok, másrészt pedig, ahogyan említettem, a hatékonyság kérdéseit vizsgálja. Egy véleményt fogalmazhat meg, illetve ajánlásokat fogalmazhat meg, és akár meg is változtathatja ezeket az, ezeket az ajánlásokat, és törvénytervezetet készíthet belőle. A komité R nem áll hierarchikus viszonyban az általa felügyelt szervekkel. A miniszterek, akik kompetensek ebben a kérdésben, igazságügyminiszterre gondolok, a honvédelmi miniszterre, és természetesen a miniszterelnökre, amennyiben ez szükséges, illetve más olyan, hatéko, olyan hatóságok, mint például a külügyminisztérium, hozzájárulhatnak a konklúziók megfogalmazásához, illetve azok megvalósításához. Kezdeményezésekkel élhetnek jogalkotási területen, és alkotmányos módon ellenőrizhetik a végrehajtó hatalmat. A prizm ügyről szeretnék most beszélni. Itt három vizsgálat folyt, amelyről majd Rápály úr fog beszámolni. Itt ugye a tömeges lehallgatások ügyéről van szó, amelyet olyan országok hatóságai végeztek, amelyek egyébként barátinak mondják magukat. Itt ugye mindig a terrorista fenyegetettség ürügyével teszik ezeket a lehallgatásokat, de mégiscsak olyan intézkedésekről van szó, amelyek keményen érintik a személy szabad, személyes szabadságjogokat. Természetesen fontos a terrorizmus elleni védekezés, de ugyanakkor elfogadhatatlan, az, hogy masszív, tehát tömeges adatbegyűjtést eredményezzen ez. Nos, az informatikai rendszerek megtámadása, mondjuk ki az amerikai szolgálatok által, erről folyik most a vizsgálat, egyébként nagyon sokan óvatosan fogalmaztak. Igen sok vizsgálat folyamatban van, természetesen fontos az, hogy majd kiderüljön az igazság. Ezek a tömeges lehallgatások vajon valamely Európai Uniós tagállam segítségével valósultak-e meg? Ez egy alapvető kérdés. Egyelőre úgy tűnik, hogy a válasz Európai Uniós szinten kell, hogy tehát, hogy erre a kérdésre Európai unió szinten találjunk választ. Minden egyes tagállamban le kell folytatni ezt a vizsgálatot, és amellett úgy gondolom, hogy a helyzet értelmezése a nato belül, tehát szövetséges államokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy a NATO a biztonságunk, illetve honvédelmünk legfontosabb pillérét jelenti itt Európában. Nos, hát ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy a nato belül is meg kellene vizsgálni ezt a helyzetet, mert azért az elég furcsa, hogy egy szövetséges, baráti viszonyban lévő államok között ilyen lehallgatások valósulhassanak meg. Továbbá fenyegető szerintem az is, hogy bizonyos Európai Uniós tagállamok külön megállapodásokat kötnek az Európai Unión jót megkerülve az Egyesült Államokkal. Éppen ezért gondolom azt, hogy az unión belül és a nato belül kell ezeket az ügyeket megtárgyalni. Azután. Én úgy gondolom, hogy igen nagy probléma, és ez az európai kormányokon túlmarad, túlmutat. Ugyanaz történik tulajdonképpen, az Echelon ügyre szeretnék itt utalni, hiszen most megint egy nagyon hasonló természetű kérdéssel kell megküzdenünk. Nem olyan régen a francia televízióban egy vitát hallgattam meg, amelyben Átali úr is részt vett. Természetesen ő egyénként azt mondta, a francia kollégái számára, akik ott ültek az asztal körül, hogy Franciaország is ugyanezt teszi, és amennyiben többet tehetne, akkor többet is tenne ezen a területen. Tehát ez a valóság, ez a valóság konkrétan a lehallgatások ügyében. Franciaországról beszélek, de azt hiszem bármely más nagy európai államot ö, említhetnénk, lehet, hogy más szinten, de hát sajnos ez a valóság. Úgyhogy mindig az alapvető értékek kérdését kell, hogy felvessük, amelyet az olyan parlamentek, mint az önék, önöké és a tagállami parlamentek kellene, hogy ellenőrizzenek. A legtöbb Európai Uniós államban egyébként nem is létezik még a hírszerzés parlamenti felügyelete, amely pedig rendkívül fontos lenne az én meglátásom szerint. És egyébként úgy gondolom, hogy az NATO-n belül és az Európai Unión belül valamiféle magatartási kódexnek kellene kialakulnia, és ezt a szabályzatot kellene követni. Ezt ne naív módon közelítsük meg, és ne bilaterális szintű megállapodásokat kössünk, mert ez az unió politikai egységét rombolja. Ugyanakkor a lehallgatások, mint ahogy azt a korábbi panel során is hallhattuk, hozzájárulnak ahhoz, hogy európai szintű informatikai függetlenséget alakítsunk ki. Ugyanis kimondtuk, hogy a legtöbb informatikai rendszer nem európai. Ez pedig rengeteg kockázatot rejt magában, tudjuk, hogy mit. De lehet, hogy ezt korábban kellett volna kidolgozni, azt a fajta európai informatikai rendszert, amely több mint 500 millió európai polgár léte bizony megindokolna. És most pedig megadnám a szót Rápály úrnak. Madame la Présidente, je m'associe évidemment... Elnök asszony, Dödeker úr megköszönte a lehetőséget, és én is ezt szeretném tenni, hiszen fontos, hogy egy nemzeti szerv össze tudja hangolni munkát, vagyis együtt tudjon működni az EU intézményekkel és a parlamenttel. Ami a mi szolgálatunkat illeti, hírszerzési szolgálat ellenőrzését, ez a minisztérium hatás köre alá tartozik, és csak a belga, Belgium területén működik. Van egy másik szervünk, amely mind Belgiumban, mind külföldön működhet. Tudni kell, hogy más országokban nem mindenütt megy így, a mi hírszerzési szolgálatainknak nincs rendőri vagy igazságügyi jogosítványa. A hírszerzés a jogalkotási szervek hatáskora alá tartozik. A bizottságnak három tagja van, a szenátus nevezi ki őket, és ez a kollektív munka fontos, mert ez a bizottság függetlenségét garantálja, mégpedig a végrehajtó testület és a szolgálatok viszonylatában is több rétegű feladatot végzünk, de ami itt fontos, először is a kontroll, az ellenőrzési tevékenység saját kezdeményezésünkre, vagy a parlament, vagy a kompetens minisztérium kérésére végezzük ezt el. A bizottságunk az ER bizottság akkor is vizsgálatot folytathat, hogyha van valamilyen eset vagy panasz ami a kontrollokat illeti, több mint 200 vizsgálatot végeztünk 20 év alatt, például a SWIFT ügy esetében a CIA által elvégzett, végrehajtott adatlopás az Echelon szintjén, és a Juste Lipsben a tanács épületében történt lehallgatások esetén is. A mi munkánk más, mint a holland kollégáké, hiszen mi a hatékonysággal is foglalkozunk. Az ellenőrzés célja a következő. Demokratikus, állandó folyamatos kontrollt kell végeznünk, de a szabadságjogok tiszteletben tartásával, de amellett a szolgálat jó működéséhez is hozzá kell járnunk. Ami a bizottságunkat illeti, 2003 óta lehetőségünk van arra, hogy ellenőrizzük a katonai hírszerzés által végrehajtott lehallgatásokat, és ezek a szolgálatok lehallgatást végezhetnek külföldön, de csak korlátozott célokból védhetik a belga csapatokat, amelyeket külföldön állomásoztatnak, és védhetik, e, e, célból végezhetik a tevékenységet a belga állampolgárokat, akik külföldön tartózkodnak. Ezen kívül kutatási munkát is végezhetnek, például a frekvenciákat illetően, amelyek itt felmerülhetnek, és ezzel kapcsolatosan is kontrollt ellenőrzést végzünk egy ideje. a belga szolgálatok 2010 óta bizonyos plusz illetékességekkel is rendelkeznek, ezek kiterjedtek, például a kommunikáció lehallgatása, banki adatok gyűjtése, és vannak sajátos feladatok is, igazságszolgáltatási, igazságügyi kompetenciákkal is rendelkezünk a bizottság a törvényességet, a szubszidiaritást és az arányosságot is ellenőrzi. Szeretném elmondani, hogy a belga szolgálatok a 2010-es törvény keretében rendelkeznek ezekkel a jogköröket, de csak a belga területen végzett műveletekre vonatkozik ez, és a fenyegetettséget mindenképpen körül kell határolni. Ez azt jelenti, hogy stratégiai vagy tömeges lehallgatás nem végezhet a bizottság más országokkal ellentétben. Szeretném elmondani, hogy a szenátus nevében három vizsgálatot végeztünk, szólnék ezekről, és a negyedikről is, ami folyamatban van. Az első vizsgálat ellenőrző vizsgálat a belga hírszerző szolgálatok információs helyzetével kapcsolatosan, és arra vonatkozóan, hogy végeznek-e tömeges adatgyűjtést, metaadatok gyűjtését bizonyos államok által. A, ennek az a lényege, hogy megvizsgálják, hogy más országok gyűjtöttek-e ilyen adatokat, és magától értetődik, hogy a, ezek az vizsgálatok még folyamatban vannak, és csak a jövő héten fogják nyilvánosságra hozni az eredményeket, úgyhogy erről információt nem adhatok még a konklúziókat, következtetéseket nem vonta le a bizottságunk. A másik a magánélettel kapcsolatos adatok védelme, ez a másik vizsgálat tárgya. Több éve bizottságunk azzal foglalkozik, hogy sajátos szabályokat állítson fel a különböző országok hírszerző szerveinek tevékenységére vonatkozóan, itt demokratikus országokról van szó. A másik pedig a tudományos és gazdasági hírszerző szolgálatokkal kapcsolatos ellenőrzés, a negyedik vizsgálatot pedig a brüsszeli ügyvédi kamara flamand tagozatának egyik panaszával kapcsolatosan és annak kezelésével. Az összes szöveget meg kell kapnunk ahhoz, hogy a küldetésünket végrehajtsuk. Minden szemét, hasznosnak tartott szemét meg kell tudnunk hallgatni a vizsgálat során, és az összes hasznos egyeztetést végre kell hajtanunk, sőt, megszerezhetjük a vizsgálatos szükséges összes fontos dokumentumot. Saját archívummal rendelkezünk, és szakértőket is igénybe vehetünk, hogyha szükségesnek tartjuk. Már kiküldtünk kérdéseket, erre megkaptuk a választ, de második kérdéskört ben is, is elköltünk kérdéseket, vagy problémakörben, erre a választ a jövő héten kapjuk meg. Az információk összegyűjtését illetően több tájékoztatást nem adhatunk. A lényeg az, hogy nap mint nap új tényekre derül fény, és ezekkel foglalkoznunk kell. Nem tudom, hogy ez a jövőben hogyan alakul. Bevezet, befejezésként két javaslatot szeretnénk két javaslatot szeretnék tenni, ami a kontrollszervezeteket illeti európai szinten. 2010. októberében volt Brüsszelben egy konferencia, ahol az EU tagállamainak hírszerző szolgálatai kapcsolatos parlamenti ellenőrzési szervek vettek részt, és ezen kívül Norvégia és Svájc is jelen volt. Megállapították, hogy a parlamenti kontroll szervek között szorosabb együttműködésre lenne szükség. A belga parlament kezdeményezést tett, és internetes oldalt hozott létre az ennirt, de sajnos az eredmények lehangolóak, Németország, Hollandia és Norvégia hozzájárulásán kívül más nem nagyon találunk ezen az oldalon. Talán kellene költségvetés biztosítani európai szinten a kontrollszervek szorosabb együttműködés érdekében. A múlt héten Lee és Cameron professzorok erre vonatkozóan javaslatot tettek. Nagyon és szükség van erre az együttműködésre. A másik, a harmadik szolgálatokkal kapcsolatos szabály. Ez fontos szabály, de nem szabad ezt e, az ellenőrzéssel szembeállítani. A múlt héten, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, azt mondta Cameron professzor, hogy a tengeren túli országokat nem szabad harmadik e, félnek tekinteni. A belga ellenőrzési szerv szerint ezt eh, a szabályt így kell eh, értelmeznünk, de óvatosnak kell lenni. Erről a problémáról szó volt a kontrollszervezetek eh, hetedik konferenciáján Belgiumban 2010, Berlinben 2011-ben, és azóta is közdeményezéseket várunk etére. Most pedig befejezem, lezárom a hozzászólásomat, és rendelkezésre állok ha kérdésük van, akkor szíves, szívesen válaszolok. Köszönöm. Most pedig az utolsó panel tagunkat, Lauritzen urat kérem fel, hogy szóljon a Dán Parlament nevében. Først og fremmest tak for invitationen til at komme og give et, øh, en kort briefing omkring øh, det danske øh, parlamentariske kontrol med efterretningstjenester og også Köszönöm a szót. Nagyon röviden szeretnék beszámolni a Dán helyzetről, és arról, hogy Dániában, a Dán parlamentnél milyen ellenőrzéseket tudunk elindítani a hírszerző szolgálatok munkájáról, illetve természetesen a Snowden ügyről is fogok majd szólni. Tehát először is nézzük az ellenőrző szerveket ezek után ki fogok térni azokra a kezdeményezésekre, amelyeket elindított a parlamentünk illetve a kormányunk, úgyhogy csupa-csupa aktuális kérdésről fogok beszélni. Vannak, akik talán úgy gondolják, hogy Dánia nagyon előrehaladó, progresszista ország, de lehet, hogy nem mindenben vagyunk annyira úttörők, többek között például a hírszerzési szolgálatok ellenőrzésében. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az elmúlt évben elfogadtunk egy törvényt, amely létrehozott egy új hírszerzési ellenőrzési hivatalt. De ez az ellenőrzési hivatal sajnos csak nagyon korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Például épületeket fizikailag átvizsgálni nem lehet a különböző hírszerzési szervek ingatlanjaiban. Ezért sajnos csak nagyon korlátozott lehetőségekkel bír ez az ellenőrzési hivatal. Valamint arra van lehetőség, hogy állampolgárok panaszai alapján ellenőrzést indítson el ez a hivatal. Van tehát ez a hírszerzési szolgálatokat ellenőrző hivatal Dániában. Ez egy parlamenti hivatal, tehát ez a Folketingnek, a Dán parlamentnek a része ez nem egy klasszikus jellegű ellenőrzési hivatal vagy ellenőrző szerv, ez inkább egy olyan csoport, egy olyan kis képviselői csoport, amely kapcsolatot tart a hírszerzési szolgálatokkal. Ez a kis képviselői munkacsoport már évek óta dolgozik, és számos olyan dokumentumhoz hozzáfér, amihez mások nem de valójában maga a kormány dönti el, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyekhez végül is hozzáférhetnek ezek a, ezek a parlamenti képviselők. Itt általában statisztikákhoz, költségvetési kérdésekhez engedik meg a hozzáférést. Igazából így ennek a néhány parlamenti képviselőnek csak mondjuk az arányosság elvét van lehetősége megvizsgálni egy bizonyos fellépésnél. Nem is tudom, hogy ez klasszikus értelemben lehet-e hírszerzési ellenőrzésnek nevezni. Amennyiben valamilyen probléma merül fel, természetesen fordulhat ez a parlamenti képviselői szakbizottság az igazságügyi minisztériumhoz, de hát még ez sem túlzottan erős hatáskör, még még nem mondanám, hogy ez egy megfelelően működő hírszerzési szolgálati ellenőrzési hivatal vagy bizottság. Dániában a közvéleménykutatások azt mondják, hogy a polgárok általánosságban bíznak a hírszerzési szolgálatokban és a különböző hatóságokban, és szerintem ez jogos is. Egyértelmű, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztunk a személyes adatok védelmével, és ez nem csak és kizárólag a Snowden ügy miatt van itt, vagy így. Voltak más feltételezések is, ugye Merkel kancellárasszony telefonjának lehallgatása, aztán egy svéd, illetve egy nagyon fiatal dán számítógépes kalóz esete, akik állítólagosan megszereztek olyan fontos és bizalmas adatokat, méghozzá éveken keresztül, amelyek rendőrtisztek levelezéséhez nyújtottak nekik hozzáférést, tehát magasrangú rendőr, tisztek felhasználó neveit, jelszavait szerezte meg ez a két fiatal számítógépes kalóz, és így az ő levelezésükhöz fértek hozzá éveken keresztül, de őket talán nem is lehet hivatalos számítógépes kalóznak tekinteni, ez inkább két fiatal fiú partizán akciójának nevezhető. Amikor ezt a két fiút elfogták, akkor egyértelműen kiderült, hogy ők nem egy nagyszabású össze, összeesküvés részei, tehát nem egy óriási kém csapat részeiként dolgoznak, hanem ők ketten így egyénileg hajtották végre ezeket az akciókat. Ezzel kapcsolatban egyébként a kormányunk nem is kíván speciális nyomozóbizottságot felállítani. Az igazságügyminiszter azt nyilatkozta a parlamentünknek, hogy amennyire az információi megfelelőek, úgy véli, hogy nem érték támadások a Dán közhatóságokat. Van egyébként egy olyan hatóságunk Dániában, amely egészen pontosan a személyes adatok védelmét hivatott biztosítani. Ezt a hatóságot nyilván nagyon is érdekli, hogy milyen döntések születnek itt európai szinten. Önök azt kérték az igazságügyi minisztertől, hogy vegye fel a kapcsolatot az NSZ-jel, hogy járjanak a végére ezeknek a feltételezéseknek, de a miniszterünk végül úgy döntött, hogy nem kerül sor erre a kapcsolatfelvételre. Hát nem tudom, hogy valaha lesz egy különleges nyomozás, amely majd fényderít ezekre a feltételezésekre. Egyelőre tehát nincsenek további információink ezekben az ügyekben. Az egyértelmű, hogy a Dán kormányra egyre többen nyomást gyakorolnak, annak érdekében, hogy ki kellene már deríteni, hogy mi történt, hogy milyen együttműködések lehetségesek a különböző hírszerzési szolgálatok között. A miniszterelnök és az igazságügyi miniszter is számos kritikát kapott a nem megfelelően erős fellépés miatt. A miniszterelnök mindössze annyit mondott, hogy minden szabályt betartunk, nincsen itt semmilyen probléma. Na most ezzel kapcsolatban azért elég sok aggály felmerült, Nekünk viszont nem kompetenciánk, hogy ezzel mélyrehatóban foglalkozzunk, nincsenek meg a lehetőségeink, ezért ennél többet nem tehetünk. Ezért is fogalmaztam úgy, hogy valódi ellenőrzési hivatal nincsen Dániában. Nagyon gyenge az ellenőrzés mértéke, és úgy vélem, hogy ez tényleg így van és úgy vélem, hogy egyáltalán nem korrekt, hogyha egy politikus azt mondja, hogy minden rendben van, mindent kézben tartunk, pedig nem ez a valóság. a mi részünkről ezek után a botrányos események után meghoztunk néhány olyan döntést, amely európai jogszabályok követését jelenti. Különösen belbiztonsági kérdésekben. Az elmúlt évben például megvizsgáltuk azt, hogy a hírszerzési szolgálatok milyen mennyiségű adatot gyűjtöttek be és dolgoztak fel, hogy láthassuk azt, hogy az arányosság elve érvényesül-e az ellenőrzött adatok, illetve az eredmények között itt a legfőbb célkitűzés a terrorizmus elleni harc volt. Tehát mégiscsak feltettük a kérdést, hogy ezek a lehallgatások, ezek az adat ellenőrzések arányosak-e a keresett és kitűzött céllal a jogi szakbizottságban. Egyébként egy olyan jelentésen dolgozunk éppen, amely a hírszerzési szolgálatok munkájának arányosságát vizsgálja. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést, én némiképp aggódom a személyes adatok védelme miatt. Hát, hogy mit is tehetnénk, azt mindenképpen el kellene érnünk, hogy európai szinten hatékonyabb jogszabályok legyenek, amelyek a nemzeti szintű fellépést is hatékonyabbá tudnák tenni. Például egy olyan irányelv, amely a személyes adatok védelméről szól, amely lehetővé tenné, hogy tagállami szinten mi például Dániában felléphessünk, és megfelelő személyes adatvédelmet érjünk el. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdésekre. Igen, sok kérdés lesz, azt hiszem de néhány kollégának el kellett mennie. Hát ez a parlamenti heti munkánk vége, úgyhogy már sokan elindultak a térre. Morales úr következik jelentéstevőként. Köszönöm, elnézést kérek. Természetesen az, hogy milyen kevesen maradtak, az nem arra ö, adott válasz, hogy ö, milyen minőségűek voltak a felszólalások, hiszen ezek kiválóak voltak. Köszönjük szépen azt, hogy részletesen elmagyarázták a helyzetet. Ugye is megpróbáljuk megérteni a helyzetet, akár egyes tagállamokra lebontva. Ezért is hívtunk meg a belga szenátustól kollégákat. Az első kérdésem igazából az lenne, hogy elmagyarázzák azt, hogy a belga ö, felügyeleti szerv hogyan tudja a nemzetközi adatcserét ellenőrizni. Ugyanis az az érzés alakult ki benne, hogy önök elég keményen ellenőrzik a hírszerzéseket, talán jobb a rendszerük, mint más országokban, és ez kicsit átláthatóbbá vagy nyitottábbá teszi ezt a helyzetet. Tehát ez mégiscsak jobb, átláthatóbb rendszert eredményez. De a kérdésem az az, hogy a prizma ügyel kapcsolatban ugye voltak kijelentések, vádak hangzottak el. Nos, hát ezek az állítások a SWIFT-tel kapcsolatosak, az európai intézményekkel kapcsolatosak. Ugye ezek az európai intézmények itt vannak Belgiumon belül, tehát az az érzés, az, az, az a kérdésem, hogy vajon önök mennyire látnak rá erre az oldalára a helyzetnek. Tudják-e követni az eseményeket, vagy pedig esetleg reformra van szükség, mert azt is látjuk, hogy a betekintési rendszer problematikus sok tagállamban a parlament részéről. Úgyhogy ez lenne a kérdésem. Mi az ön érzése erről? Elégedettek-e a jelenlegi helyzettel, vagy sem? Talán ennyi lenne egyelőre a kérdésem. És aztán a Dán kollégához is lenne egy kérdésem. Nos, hát itt a svéd ügyre szeretnék rákérdezni, hogy ö, esetleg a svédek kémkedtek-e más ö, északi országokra, például Dániára. Ön azt is ö, elmondta, hogy nem volt túl sok állítás Dániával kapcsolatban, de azért volt egy, ez konkrétan. Ezt megfelelőképpen kezelték-e, ezt a helyzetet? amennyiben úgy gondolják, hogy ez problematikus, vajon vannak-e olyan kezdeményezések, vagy a közvéleményen belül igény arra, hogy megváltozzon a rendszer, megreformálják a helyzetet, vagy pedig egyfajta északi modellt alakítsanak ki a jobb betekintés elérése érdekében hiszen most rengeteg állítás látott napvilágot, Úgyhogy ez erre vonatkozik a kérdésem. Köszönöm, Claude. Akkor úgy fogunk válaszolni a, ugyanabban a sorrendben, mint ahogy a, az első felszólalás volt. Köszönöm szépen, én kezdem, aztán Rápály úr folytatja milyen eszközeink vannak a nemzetközi mozgások nyomon követése érdekében. Nos, hát megállapítom, hogy az Eslon ügy, amely tíz évvel ezelőtt pattant ki, két parlament vizsgálódását, a belga szenátus és az Európai Parlament részéről váltotta ki. Tehát csak kettő esetben volt vizsgálódás. Amikor a komité R vizsgálatot végez, az, az ilyen típusú ügyeket fedi le. Néhány információ automatikusan érkezik a komité R-hez. Természetesen ők megvizsgálják azt, hogy mi az, amely, mik azok az információk, amelyeket kommunikálhatnak, és mi az, ami nem. Ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen forrásból származnak ezek az információk, és ez titkos maradjon. a belga kormány mindenféle nemzetközi fórumon és mindenféle nemzetközi fórumon fel fogja vetni ezt a kérdést, ugyanis a probléma az az, hogy nincsen elegendő információ ezekről a témákról. Ami a többi jogi, illetve technikai módszert illeti, ezekről majd Rapály úr beszélhet. Igen elmagyarázom néhány szóban, hogy hogyan is működik a komité. Minden esetre azt egyértelműen látni kell, hogy a mi kompetenciánk a belga hírszerzés munkájának felügyelete. Tehát nincsenek olyan hatásköreink, amelyek a, kül, a Belgiumban aktív külföldi hírszerzések ellenőrzését illeti a korábbi szenátusi elnök alatt egy vizsgálatot folytattunk, amelynek az volt a célja, hogy a Belgiumban aktív külföldi hírszerzési hatóságokat hogyan felügyeli, vagy hát ugye ezekkel milyen kapcsolata van Belgiumnak. De természetesen ez egy rendkívül nehéz kérdés, hiszen itt tulajdonképpen baráti, úgymond idézőjelbe tett baráti hírszerzésekről van szó, legalábbis akikről tudunk, hogy tevékenykednek Belgiumban. Most hát akkor hogy lehet azt mondani, hogy Belgiumban működő baráti hírszerzések munkáját felügyeljük? Mondjuk Brüsszelben. Tehát itt ez nagyon kényes kérdés, és a rendelkezésre álló eszközökön belül prioritásokat kell kialakítanunk. Éve azt kérjük már, de ez egyébként nem szerepel még sajnos a jogalkotásunkban, de legutoljára már azért valamennyire szerepelt a renden. Azt szerettük volna elérni, hogy a hírszerzésről szóló törvénytervezetben a külföldi, Belgium területén működő külföldi hírszerzések munkáját is említsük meg. De erre lenne szükség, hogy ez megvalósuljon jogszabályi szinten. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból eléggé korlátozott még a tevékenységünk. Van egy ö, vizsgálati ö, vagy nyomozási ö, szolgálatunk, kb. 35-en dolgoznak egyébként összesen ezen a felügyeleti szinten. De akkor, amikor az informatikáról beszélünk, akkor ugye igen fontos az, hogy nagyon képzett informatikai szakemberek dolgozzanak nálunk. Hatalmasak egyébként a befektetési igények is. Belgium, mint sok más Európai Uniós ország, nehéz költségvetési helyzetben van, ez természetesen nem jó hatással van a mi befektetéseinkre, pedig ez egy rendkívül fontos terület lenne, hogy a biztonságunkba és főként az informatikai infrastruktúrák védelmének befektessünk be. A belga kormány egy határozatot fogadott el 2011-ben, és a kormány akkor akkor és később, nem olyan régen ismét olyan döntést hozott, hogy mm, fontos, tehát nagyobb összegeket fektessen be az információk biztonságába, az adatbiztonságba de itt egy kicsikét kritikusan fogok fogalmazni, mert ez azt is jelenti, hogy már hosszú évek óta kértük a kormányt, hogy tegye meg ezt a lépést, és mégiscsak a Snowden ügyet kellett megvárni ahhoz, hogy politikai akarat húzódjon meg végre ezen szándék mögött. Csak. Köszönöm, Lauritzen úr. Köszönöm a kérdést. Ami a Dán rendszert illeti, ahogy ezt elmondtam a prezentációmban, új törvényt alkottunk tavaly. Ezt megelőzően a parlamenti ellenőrzés és ez az új független ellenőrzés a hírszerzési szolgáltatók felett egy bizottság készített egy az igazságügyi bizottság tanulmányozta a norvégiai és az LK e beli helyzetet. Ez a bizottság már tíz éve működik, és a az ajánlásai benne foglaltatnak a tavaly meghozott törvényben. Hogyha most lenne a vita arról, hogy új törvényt alkossunk, akkor az eredmény más lenne, figyelembe véve a Snowden esetet, az ezzel kapcsolatos vitát. De ez a törvény tavaly született meg, és nincs politikai nyomás arra vonatkozóan, hogy megváltoztassuk a törvényt. Még akkor is, hogyha vannak viták a parlamentben erről, de szerintem a törvényt nem fogják úgy megváltoztatni, hogy nagyobb legyen, erőteljesebb a parlamenti kontroll, vagy a törvényes kontroll a hirdetési szervekre vonatkozóan. Ami Svédországot életi, Dániában volt vita, erről a svéd esetre vonatkozóan az az érdekes, hogy Svédország mindent monitoroz, ami a svéd rendszerbe érkezik, és ami onnan kimegy. Ami azt jelenti, hogy ha a a Facebookomról Svédországba történik valamilyen közléscsere, akkor a svédek ellenőrzik a bejövő és kijövő információkat. De parlamenti vita van nálunk, de nem annyira magas szinten. Úgyhogy a Dán nincs most olyan veszély Dán szempontból, hogy most szükség lenne a törvény megváltoztatására. A, tud, a, tudnék adni egy példát arra vonatkozóan, hogy a következőkről van szó, hogyha valaki az Európai Parlamentből, vagy az európai, másik európai országból, vagy a parlamentből előállna egy problémával, akkor biztos lenne vita, de az is elhangzott, hogy értik, hogy az amerikaiak miért figyelnek annyira Európára, mert olyan sok vita van, úgyhogy megérti, hogy az amerikaiak ezt tették. Ez nem vicc, ezt, ezzel csak idéztem valakit. A Dán közvélemény illetően és a magánélet védelmére vonatkozó vitát illetően ez egy kicsit azért ijesztő ez a helyzet, de mivel nem ég a ház, ezért most a jövőben nem lesz változás, és ez az adatvédelem területéhez történik mindaz, amit még tenni kell. Elnök, köszönöm. Most én ismét más minőségemmel beszélek, mégpedig az ALDE árnyékjelentő tevője nevében. Dáne, barátunkhoz szólnék. Vizsgálat folyik, és mivel ugyanahoz a politikai családhoz tartozunk, az előző kormányok lehetővé tették önnek, vagy önöknek, hogy új törvényt alkossanak, és az én országomról is, Hollandiáról is úgy beszélnek, hogy az USA négy szövetségesei közül az egyik szövetséges, a NATO főtitkára baráti országból érkezett, Dániából, és a kérdésem az, hogy ön észlelte valamilyen USA-ból jövő nyomást arra vonatkozóan, hogy gátolnák Dániát abban, hogy felügyeletet gyakoroljon? Volt-e valami baráti kérés? kérés erre vonatkozóan, de figyelembe véve, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, talán azt, hogy baráti vagy barát, ezt újra kellene definiálnunk. Ami pedig a belga kollégákat illeti, önök maguk föltették a kérdést. a szolgál, titkos szolgálat mennyit tett, mennyit tud, a kormány mennyit tud, arra vonatkozóan, hogy a hiszező szolgálatok milyen mértékben lépnek saját kezdeményezésükre egyedül. Több a kérdőjelem, a hiszező szolgálatokat még mindig a kormányok ellenőrzik, Németországban is, de mi történik, hogyha a Bundes, tehát a szövetségi kancellár mobiltelefonját lehallgatják, akkor mi történik a titkosszolgálat ezt tudta, csak nem mondta meg neki, vagy tudták, szóltak neki, de csak nyilvánosan úgy tett, mintha nem tudna róla. Tehát van itt több lehetséges forgatókönyv. Hogy történik ez Belgiumban? Hogyha az európai összes titkosszolgálat összeül az amerikai titkosszolgálat szolgálattal, vagy valaki mással, akkor a belga szolgálatok tudtak erről, vagy csak nem mondták meg önöknek, ezt eltitkolták önök előtt, vagy pedig lehet, hogy a különböző kormányok parancsára léptek különböző politikai összetételű kormányok parancsára, vagy lehet, hogy a belga titkosszolgálat kimarad, ebből, de hogyha mégiscsak része a határon átnyúló együttműködésnek, akkor a felügyeleti mechanizmus, ami nekem erőteljesnek és hatékonynak tűnik, akkor ezek a az ellenőrzési mechanizmusok hogy, hogy nem tárták föl azt, hogy voltak törvénysértések. Azután ott van a határon átnyúló együttműködés, ez a legnagyobb fekete luk, lehetnek nemzeti erős ellenőrzési mechanizmusok lehetnek gyengék, de például Belgiumban vajon az egész hálózat az olyan erős, mint a leggyengébb kapocs vagy láncszem? Hogyan sikerült ellenőriznük a titkosszolgálatok közötti együttműködés nem csak bilaterális szinten, hanem az INSEN szintjén is ez a, az érdekes EU testület, ami tulajdonképpen nem is létezik. Árnyék testület. Mit is akartam én még kérdezni? Igen, van még egy utolsó kérdésem. Megdöbentett engem, Hallottunk a belga adatvédelmi hatóságról, magánélet védelme jegyében született bizottságról a belgakom ügy kapcsán. Ez a hatóság valóban militánsnak, harcosnak látszik. Minden rendbe találtak, egyetlen egy adat sem került veszélybe, amikor a személyes adatokhoz való hozzáférésről volt szó. Valahogy ez hihetetlen. Kénytelenek, kötelesek hallgatni, még akkor is, hogyha azt látták, hogy az adatok veszélybe kerültek? Vagy pedig ezt az önök tudomására hozzák? Kérem, hogy a kérdések sorrendjében válaszoljanak. Először Dánia, aztán Belgium. Köszönöm a kérdést. Köszönöm. Ezt az alkalmat. A vita nagyon jó, lehet, hogy a bevezető kevésbé volt érdekes, de a vita jó, hasznosak ezek a kérdések. De, hogy az ön kérdésére válaszoljak, az USA gyakorolt-e nyomást Dániára? Szerintem nem. Az USA erős szövetségese Dániának, erőteljes az együttműködésünk, és valóban igazán én nem hiszem, hogy érdekükben állna az, hogy nyomást gyakoroljanak a Dán hatóságokra, ami a mi ellenőrzési eszközeinket illeti, vagy arra vonatkozóan, hogy ezeket az eszközöket ne erősítsük. fontos rendszer van az USA kongresszusán belül, ami a hírszerzési szolgálatokat illeti. Nem hinném, hogy az együttműködő országokat egymással szembeállítanák, hiszen hasonló rendszerekkel rendelkeznek. Nem hiszem, hogy ez megtörtént. Az, hogy miért van ilyen szintű ellenőrzési rendszerünk Dániában annak is tulajdonítható, hogy itt veszélyek merülhetnek fel, de nincs bizonyíték arra, hogy a Dán hírszerzési vagy titkos szolgálat olyan dolgokat hajtana végre, amelyeket nem lenne szabad. a Dán politikusokra nem nehezedik nyomás, a közvélemény is tárgyat erről, de az véleményem az, hogy nem elég kiegyensúlyozott ez a rendszer, de nincs nyomás arra vonatkozóan, hogy a törvényeket, eszközöket megváltoztassuk a parlamenti ellenőrzési bizottságon belül, vagy a független ellenőrzési bizottságon belül, hiszen tavaly született egy új törvényjavaslat. Nincs bizonyíték arra, hogy a Dán hírszerzési szolgálat a Dán törvényeket túllépve működne. Nem hiszem, hogy nyomást fognak gyakorolni ránk azért, hogy ezt eh, megváltoztassuk, mindaddig, amíg nem lesz bizonyíték arra, hogy valami nem merül fel. Tehát semmi nem bűzlik Dániában. Átadom a szót Ledeker úrnak. Ami a prizmet illeti, a mi szolgálatainkat és a mi kormányunkat, én sem gondolnám, hogy akármilyen cinkosság lett volna a mi szolgálataink és a politikai szervek között. Hát, hogyha látjuk, hogy mekkora felháborodással vette tudomásul, hogy mi történt a német kancellárasszony, és hogyha látjuk, hogy Németország milyen helyet tölt be például a NATO-ban, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni, hogyha bármilyen német hatóság bármit tudott volna erről, akkor ne tájékoztatta volna Merkel asszonyt, ezt én tényleg elképzelhetetlennek tartom. De van itt egy másik jelenség is. Az NSA katonai jellegű hírközlési szerv és a katonai jellegű hírszerzési szervek a nato belül mind ismerik egymást, és információt is cserélnek egymás között. És akkor innen most gondolkozzunk tovább. Elképzelhető, hogy önök szerint elképzelhető, hogy valaki tudott valamit, és azt nem adta tovább. Hát szerintem ez is elképzelhetetlen hát elindítottunk valamilyen nyomozást, hogy kiderítsük, hogy bármilyen belga hatóság tudatában volt annak, hogy mi történik, de ezt én tényleg teljesen valószínűtlennek tartom. Először is nézzük meg, hogy az európai országok mennyire naivak. Az első dolog, ami tényleg arcul üt minket, az Európa naivsága. Azt hiszem, hogy Európát, mint egy békés régiót mindenhol tisztelik a világon, de azt hiszem, hogy mi is ugyanezt a naivságot feltételezzük a világ többi részéről, és hát azért abba is bele kell gondolnunk, hogy a nemzeti kormányok sokszor a saját érdekeik szerint cselekednek. És hogyha megvizsgálnánk a helyzetet, akkor látnánk, hogy hány európai kormány figyel meg a más európai kormányokat, és nem is alacsony szinten, hanem igen széles körű szinten és azt hiszem, hogy a parlamenti ellenőrzés a nemzeti parlamenteknél ezért nagyon fontos kérdés. És ezért nagyon fontos kérdés ez itt az Európai Parlamentben is, mert itt lehet előrelépést elérni. Tehát egyrészt itt van tényleg ez a gyerekes, naív megközelítés, amit alkalmazunk, másrészt pedig itt vannak a technológiák, amelyek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azt a politikusok elképzelik. És természetesen a hírszerzési szervek maximálisan kihasználják ezeket az új technikai lehetőségeket, és nyilván erről nem feltétlenül értesítik a kormányokat. Nem kötnek ők mindent a kormány orrára. Én nem hiszem, hogy az NSZ-nak bármilyen kötelezettsége lenne arra, hogy mindenről szóról szóra beszámoljon Obamának. Elképzelhető, de nem hinném, hogy így van. És nem tudom, hogy az amerikai kongresszus például tudja-e, hogy mi történik az amerikai hírszerzés szintjén. A kongresszusnak van egyfajta rálátási és ellenőrzési joga, de csak egy nagyon zárt, merev és ellenőrzött rendszerben. Tehát az amerikai hírszerzési szervek ellenőrzése csak egy ilyen zárt rendszerben működik a kongresszus részéről. Valószínűleg eszen is kellene változtatni, fejleszteni az Egyesült Államokban, talán a jelenlegi botrányok kapcsán ez meg is történik. Az amerikai hatóságok általánosságban nem hinném, hogy nagyon büszkék lennének arra, ami most kiderült, Snowdennek köszönhetően, mert hát mégiscsak rajta keresztül tudunk most már sokkal többet ezekről az esetekről, és úgy gondolom, hogy ennek nagyon komoly kihatása lesz a baráti és szövetséges országokkal. Most én itt személy szerint ugye nem úgy nyilatkoztam, mint amennyire naívan nyilatkozik sokszor Európa. Köszönöm szépen, most Rapály úr válaszát szeretnék meghallgatni. Én csak kiegészíteni tudom azt, amit Dedeker úr elmondott, a nyomozások ugyanis folyamatban vannak, talán tisztában látunk majd a jövő héten, vagy az elkövetkezendő hetekben. A kérdés, amit fel kell tenni, az nem is egy kérdés, hanem több kérdés, tehát mit tudtak a különböző hatóságok, mit tudhattak a különböző hatóságok, milyen kockázatelemzést végeztek a múltbeli tapasztalatok figyelembevételével. A SWIFT ügyben, vagy az Echelon ügyben elképzelték, el kellett volna képzelniük, hogy pontosan milyen lehetőségek rejlenek az új technológiákban? Ezeket a kérdéseket kell feltenni, de most ezekre nincsen még egészen pontos válaszunk. Arra nem mutat semmilyen egyértelmű jel, hogy a belga hírszerzés azokkal az eszközökkel, amely a kezében van, megfigyeli a kormányt. Ez azért nem így van. Ami pedig a hírszerzési szolgálatok közötti együttműködést illeti, hát ez valóban olyan érzékeny kérdés. Dédeker úr mesélt arról, hogy a NATO-n belül hogyan működik ez az együttműködés, talán jó lenne, hogyha több információt kapnánk a katonai hírszerzéstől, a katonai hírszerzési szervektől, amelyek kapcsolatban állnak a NATO-val, míg a polgári hírszerzési szolgálatok csak Belgium területén belül tevékenykedhetnek. Tehát mindezekre a kérdésekre még nincsen válaszunk. De hogyha itt Európán belül szeretnénk valami választ kapni, akkor a parlament részéről szükség lenne egyfajta kezdeményezésre, hogy a parlament állítsa fel azokat a normákat a nemzeti parlamentek részére, amelyeknek fel kellene akkor állítaniuk mindegyiknek egy olyan hatékony hírszerzési szolgálati ellenőrzési bizottságot, amely a kormány irányításával működne. Tehát a parlamenttől, az Európai Parlamenttől kellene elindulnia ennek a kezdeményezésnek és beszéltem a személyes adatok védelmének garan, személyi, személyes adatok védelmét garantáló bizottságról is. Természetesen ez a bizottság leginkább a személyes adatokkal foglalkozik, tehát hogy a személyes adatokat hogyan használták fel, ezeket megszerezhették-e bizonyos szolgálatok jogtalan módon, hogy ezeket fel lehetette használni jogtalan célokra. Ezzel kapcsolatban is folyamatban vannak a nyomozások, folyamatban vannak a vizsgálatok, így egyelőre még nem tudhatjuk, hogy mi az, amit megtettek, mi az, amit nem tettek meg. A belgakom esetében elég sok adatunk van, és van egy panasz is, amely a miniszterelnökhöz és az igazságügyi minisztériumhoz kapcsolódik, itt is voltak problémák, hát ezeket a problémákat is majd egy igazságügyi vizsgálatnak kell felderítenie. Köszönöm, akkor nézzük az utolsó kérdéskört. Jan Albrecht. Köszönöm nem is tudom, hogy a jó vagy a rossz oldalát kellene itt kihangsúlyozni a dolgoknak, de hát leginkább beszélgessünk úgy, mint kollégák. Nagyon örülök annak, hogy itt voltak, és nagyon örülök, hogy beszéltek a nyilatkozatról, és nagyon örülök annak, hogy a közös fellépést hangsúlyozzák. Valóban a jelenlegi üléstől kezdve a közös fellépésen kell gondolkodnunk, és természetesen jelentés is készül ebben a témában, amit remélhetőleg jövő év elején már el is tudunk fogadni. Na most azt szeretném elmondani, hogyha megnézzük azt a helyzetet, amiben vagyunk, akkor meg kell néznünk a szerződést hiszen a kormányok által elfogadott szerződésben benne vannak a válaszok. Itt az szerepel, hogy a nemzetbiztonság kizárólagos illetékesség, kizárólagos tagállami illetékesség, úgyhogy akkor itt most miről beszélünk, erről nem nagyon lehet mit vitázni. Szeretném megkérdezni, hogy foglalkoznak-e európai szinten a hírszerzési szervek együttműködésével, és hogy ezeknek milyen szabályrendszer mentén kell megtörténnie. És én kerestem, hogy milyen jogalapja lehetne a hírszerzési szolgálatok együttműködésének, de semmiért nem találtam, sőt, úgy tűnik, hogy megszegjük a szerződést, hogyha összekapcsoljuk a hírszerzési szerveket, mert hogy ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Elnézést kérek, tényleg úgy tűnik, hogy csak itt használom az időt, pörög az óra, és nem is kérdezek semmit, de hát valami nagyon fontosat szeretnék elmondani. Hogyha arról beszélünk, hogy mit kell tennünk az elkövetkezendő években, hogy milyen cselekvéseket kell elindítanunk, hát azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az emberek az utcán, az európai polgárok azt kérik, a nemzeti parlamenttől és az Európai Parlamenttől, hogy mondják már meg nekik, hogy mégis hogyan működnek a hírszerzési szolgálatok. Ők valamilyen érinthetetlen mindenki fölött álló szervek, akik a parlament fölött állnak, a kormány fölött állnak. És nagyon sokan azért szavaznak populista pártokra, mert ezek a pártok azt mondják, hogy ők majd megoldják ezt a helyzetet. Dániában Számomra nagyon érdekes volt, hogy Duncan Curfield tényfeltáró újságíró itt volt az első meghallgatáson. Ő foglalkozott konkrétan Edward Snowden dokumentumaival, és van egy Dinamo nevű együttműködési program Dánia és az NSA között, amely a tengerek alatt található kábelek lehallgatásával foglalkozott. Hát ez már önmagában véve jogsértés szerintem, nem tudom, hogy a nemzeti jogot sérti-e, úgy gondolom, hogy igen, vagy pedig az ICHR-ral egyszerűen nem áll párhuzamban a nemzeti jog. Ugyanis megvan az emberi jogi egyezmény, amely az egyik alapelve, vagy hát kellene, hogy legyen az európai államok, nemzetállamok működésének. Tehát ennek olyan alapelvnek kellene lennie itt az EU-ban, ami érvényesül, és ami megvalósul egyfajta együttműködésben. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy erre utalt Dedekker úr is. Ez a lojális együttműködés, ez mindenképpen ellenébe megy azoknak a bilaterális megállapodásoknak, amelyeket az imént megemlítettek. Úgyhogy nem nagyon látom, hogy az állítólagos támadások a brit hatóságok részéről valamilyen más országban, mint például azok a Facebook szerverek, amelyeket megtámadtak. Hát a GCHQ is vizsgálta ezeket a Facebookos betöréseket, nem csak mi vagy önök. Én úgy gondolom, hogy sokkal aktívabbnak kellene lennünk ebben a témában, és meg kellene beszélnünk, hogy mit fogunk csinálni, mik lesznek a következő lépések. Arról van szó, hogy nem teszünk semmit, és megvárjuk, hogy minden tagállam végrehajtsa a brüsszeli nyilatkozatot, vagy pedig valami mást is akarunk tenni. Ez tényleg fontos kérdés. Itt van a brüsszeli nyilatkozat, de mi a következő lépés? Csak toljuk magunk előtt ezt a brüsszeli nyilatkozatot, és várjuk, hogy valaki majd csináljon valamit. És úgy gondolom, hogy nem csak ezt kell tisztáznunk, hanem azt is, hogy a külső biztonság mit jelent, tehát, hogyha valaki valamilyen külföldi tevékenység után kémked, akkor a BND például Németországban úgy tekinti az internetet, mint egy külföldi ügyet teljes mértékben a BND, hogyha ezt megteszi, akkor ez egy külföldre mutató tevékenységnek fog számítani. Ez most óriási közfelháborodást keltett egyébként Szerintem jó lenne, hogyha mindenki ebben az irányban elindítaná a nyomozást a saját tagállamában. Köszönöm. I keep thinking that you know, a lot of people are... Továbbra is arra gondolok, sokan azt mondják, hogy nem kellene több jogkört adni Brüsszelnek, mert már fejlődik, de szerintem valahol másút van ez a szuperállam. Először Lauricen úrnak adom meg a szót a válaszadásra. az elmúlt, vagyis az első ülés szakon valaki azt mondta, hogy nincs több kérdés, mert nincs több válasz, de ami a nekem feltett kérdéseket illeti, a Dán helyzete kapcsolatosan nem tudok erre válaszolni, mert nem tudom, de ha tudnék is róla, akkor se adhatnék választ a másik az INSZET illetően. Erről nem volt vita a Dán parlamentben, talán kellene, hogy legyen erről az ügyről vita, és talán meg kellene vizsgálni mindazt, amire ön utalt, de eddig erről még nem volt vita. A Dán parlament megosztott azt illetően, ahogy ezt már eddig is elmondtam, hogy kell-e a parlamenti ellenőrzést fokozni. Vannak olyan parlamenti képviselők, akik azt mondják, hogy igen, hogyha ezt megtesszük, akkor felelősebbek leszünk, de lehet, hogy elég, hogyha csak a miniszter tud ezekről, ez a legjobb megoldás, és a miniszterelnök szerintem tudhat arról, hogy mit tesznek a hírszerző ügynökségeink, és milyen együttműködést folytatnak. Szerintem ők ezt tudják, és bármely kérdésre kapnak választ. A illeti a százszerzalékos felelősséget. Vannak, akik azt mondják, parlamenti képviselők, hogy a legjobb, hogyha a miniszter tud mindent, és hogyha a miniszter felelős egyben mindenért, és nem pedig a parlamenti ellenőrzési bizottság, amely sok mindenről tud, de választ nem tud adni, viszont közvetetten eh, felelőssé válik. Úgy, lát, úgy látom, hogy már egy új Borgen sorozat fog eh, ebből születni. Hát igen, de azért eh, hát ez nem a valóságon alapszik, de nagyon jó ez a sorozat. Északi országokból nagyon sokan szeret, nagyon sokan látogatnak meg bennünket, és azt mondják, hogy ők is a Dán parlamentben szeretnének dolgozni, meg szeretnének egy olyan sorozatnak a részei lenni, mint a Borgenek. Most összefoglalva, válaszolnék még egy másik kérdésre. Ezek a bizottságok nem sokára elkészítik a jelentéseiket, és reméljük, hogy az ajánlásokat fogjuk tudni Dán összefüggésekben alkalmazni, de meg kell nézni, hogy a Facebook, Google mit is tesznek. Valószínű, hogy őket nem érdeklik ezek a hírszerző szolgálatok, mert az adatokat a felhasználóktól szerzik be. Lehet, hogy a Facebookkal, Google-el is lehetne összemű, együttműködni, akkor, amikor a hírszerző szolgálatok megkérik őket, hogy adják át adataik egy részét. Tehát így is lehetne lépni. Köszönöm. Dödekker úri a szó. Olyan világban élünk, amely vitathatatlanul veszélyes, és a fenyegetettség növekszik. Tíz évvel ezelőtt még senki nem beszélt a kibertámadásokról. Ma ez meg már szinte megszállottságot jelent. A NATO belül kínai támadások voltak, és más országokban is voltak támadások, és elítélték ott a démont, de a probléma az, hogy mi európaiak, hogyha továbbra is a védelem és a biztonság kérdését csak nemzeti szinten kezeljük a továbbiakban is, és nem alakítunk ki egy igazi európai védelmet, akkor szerintem egyre ingatagabbá válunk. Vannak ezer éves országok, mint Európa, Nagy-Británia, amelyek hisznek, álmodnak, és naivak és azt hiszik, hogy még mindig szuper nagyhatalmak. És nem veszik észre ezeket a fenyegetettségeket, és továbbra is nemzeti szinten oldják meg a problémákat. Én az ű ó, elnökségében voltam 25 évig, és ennek a, ez megszűnt ez a testület, és átadták a jóköröket az Európai Uniónak. Sok nemzeti képviselő is részt vett ebben az európai szervben, és foglalkoztak az európai védelmi kérdések megvitatásával. A miniszterek is sokszor eljöttek Párizsban, hogy erről tárgyaljanak. De most ez már az Európai Unió kompetenciájába tartozik, és tehát jogköre van itt az Európai Uniónak és a parlamentnek, viszont a nemzeti parlamentek és az illetékes védelmi bizottságok egyébe kétszer találkoznak, Eston asszony is hozzászól, és más felelősök, de az európai építmény nem fejlődik. Tehát megszűnt az, e- a, nyugat, a Nyugat-Európai Unió, és az a véleményünk, hogy az integrációt erősíteni kellene. A másik, a hírszerző szervek szerepét önök pessimistán látják. Jobb, hogyha a kormányok és a parlamentek együtt kontrollálják őket, de szerintem mindenütt a kormány előtt kell, hogy felelősek legyenek, mert hogyha bármilyen eh, gigszer vagy baleset előfordul, akkor ezt igen drágán fizetik meg a kormányok. A civil szolgálatok egymással kapcsolatban vannak, konzultálnak, és a katonai szolgálatok viszont a NATO-n belül tartják a kapcsolatot. Az Éselön úgy esetén esetét fog követően együttműködés alakult ki az európai nagyországok között, például a szovjet járók európai tengereken való közlekedését vagy megjelenését illetően. Most megszületett a prizma, ott vannak a tenger fenékbe lefektetett kábelek is, az ezzel kapcsolatosan felmerült problémák. A lényeg az, hogy európai szinten meg kell győzni az államokat, hogy a nagy régi államok, amelyek még mindig szuperhatalomnak tekintik magukat, és ilyen államok van, ez nem jó, mert ott van a kollektív rendszer, amely veszélybe kerül, ott vannak a kibertámadások, és hogyha nem tudunk ezekre nemzeti szinten reagálni, és hogyha mi magunk néha áldozatai vagyunk egy szomszédos unióbeli ország lehallgatási szolgálatainak, akkor ez gyengíti a tagállamok európai tudatát eh, és bizalmát, mert elkezdenek egymásban már nem bízni tovább ezek az európai államok, és eh, akkor ez gyengíti eh, Európát. Közös választ kell adni azért, hogy folytassuk az európai építmény létrehozását, és ne bontsuk le ezt az építményt mondjuk különböző sok események és elretentő jelenségek tapasztalata után. Sokszor agresszív események történnek, amelyek károsok az európai építmény szempontjából. Rappály úgy szeretne valamit hozzátenni? Nem, nem kívánok semmit hozzátenni ahhoz, amit Döbeker úr mondott. Még van egy kérdés, a brüsszeli nyilatkozatnak mi lehetne az utó élete. Részt vettem ennek a fórumnak a kialakításában, amely a parlamenti ellenőrzést kívánta erősíteni. Örültünk annak, hogy évről évre újabb és újabb tagok vettek részt a munkában, és ezzel szerintem előre toltuk a szekeret. De a mostani események talán, reményeim szerint, különböző más parlamentekben is felvetnek majd közös kezdeményezések iránti érdeklődést, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban a következő találkozókon majd valami konkrétum is történik. Minden egyes alkalommal egyébként a munka tovább mutatott, egyre tovább mentünk, persze még nagyon sok út áll előttünk, de hát úgy gondolom, hogy egy ilyen körből nagyon hasznos munka kerülhet neki. Ehhez még hozzáfűzném, tíz szeptembere, októberre volt az első találkozások időszaka, aztán október 2011 októberre, de aztán 2012-ben és 2013-ban nem volt találkozó. Reméljük, hogy a az Európai Uniós szinten ezt a kérdést képviselő parlamenti szakbizottságok ismét találkozni tudnak majd és néhány konferencián én is részt vettem, persze nem az összes konferencián, de mégiscsak úgy tűnik, hogy egyre inkább kialakult a bizalom. Bonban a parlamenti képviselők először beszéltek fontos kérdésekről, konkrétan arról, hogy milyen szabályokat tudnánk kialakítani annak érdekében, hogy a harmadik országok szolgálatainak ne váljunk áldozatává. Nos, hát jó lenne, hogyha ezt a fajta együttműködést tudnánk tovább erősíteni, és hogy nagyobb együttműködés alakuljon ki az unión belüli hírszerzési szolgálatokat felügyelő bizottságok között. Az önök szakbizottságának például rendkívül fontos szerepe lehet ennek a folyamatnak az újraindításában, hiszen nagyon sokszor felmerül bennünk az a kérdés, hogy mi is történik akkor, amikor bilaterális szinten találkoznak a szolgálatok, de mit mégiscsak egyfajta impulzusnak kellene érkeznie az Európai Parlamenttől is, és ebből a szempontból önöktől sokat várunk. Köszönöm szépen, ez egyben a végét is jelenti a mai találkozónknak. Esetleg hozzá kíván még fűzni valamit? Hát igen, ezek a csütörtök délutáni találkozók, ezek rendkívül ö, nehezek, mert ö, mindenkinek ö, számos teendője van. Nos, ö, még egyszer köszönöm a felszólalóknak, hogy eljöttek, és hadd mondjam el, hogy az Egyesült Királyságban a Borgen sorozattal kapcsolatban. Ugye ez nem a valóságot tükrözi, még hogyha sokszor mi azt is hisszük, hogy így néznek ki a dolgok. Nos, akkor ezzel elnapomlom az ülést, és hétfő este találkozunk Strasbourgban.